Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. Please be seated and be welcome. Jó estét kívánok, Köszönöm, hogy eljöttek. Ahogy a Libes szakbizottságban szokás, rendkívül is tartunk megint. A Strasbourgi plenáris héten, hétfő este Megértően súlyos, komoly napi rendünk van, sok témánk, kezdjük el a munkát. Komoly, mint mondtam, a napi rendben két nagyon fontos téma van, melyet ma meg kell tárgyaljunk. Ám először is magát a napirendet kell elfogadjuk, késlekedés nélkül, ha nincs ellenvetés, akkor elfogadjuk a napirendet, elnöki bejelenteni való. Nyelvi rendszer minden nyelven van, szomácsfeles, kivéve gélik, horvát és máltai. Ezek csak passzív rendszerben működnek. És az első lényegi pont, amit meg kell beszéljünk, a e késő esti ülésen, az a struktúrált párbeszéd, melyet Margaritas Kinász asszonynal tartunk. Az Európai Életforma, az Európai Bizottság Európai Életforma támogató hivatalának vezetője. Üdvözlőjük asszonyom, köszönjük, hogy eljött. És különösen nagy megtiszteltetés, hogy először van alkalmunk eszmét cserélni önnel, mielőtt, miután megerősítették posztján. Nagyon sok sikert és szerencsét kívánunk nagy kihívást jelentő időkben és munkában, és reméljük, hogy szoros együttműködést fogunk folytatni az ön hatalmas tématárcájába tartozó ügyek sokaságában, beleértve a menekült ügyeket, migráció, társadalmi integráció, inkluzió kérdéseit, melyről voltak éppen az Európai Egyforma szól, valamint a belső biztonság, a Schengeni rendszer jövőjét illetően. Ezen első struktúrált párbeszéd keretei között meghatározzuk a jövőbeli eszmecserék rendszerét a libetagokkal, és örömmel üdvözöljük Szkinasz asszony első hónapjában bejelentett prioritási cselekvéseit, például a migrációs menekültügyi paktum programját, melyet Johansson biztossal együtt vázoltak fel, és volt is már vele eszmecserénk nem régiben erről. Johansson biztos nem régiben, múlt héten járt körünkben. És erre az első eszmecserére építhetünk is. Közben a szakbizottsági koordinátorok úgy döntöttek, hogy egy levél formájában inputtal élnek a folyamatban, e paktum kialakításának folyamatában, mely a téli szünet után készül majd el. A biztonságpolitika ügyében szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottság terveit, az EU jövőt, EU e belső biztonsági stratégiát illetően a Libe jövőben 2020 elején fogjuk megtárgyalni a témát. Tehát most üdvözlők a alelnök asszony, az, és következő 15 percet kapja, és akkor utána kérdések merülnek fel a koordinátorok és a tagok részéről. Emlékeztetem önöket arra, hogy az esti ülés 7.30-tól 9-ig tart majd, este 9-ig. Addig tehát Kinasz alelnökkel térünk eszmét, ezt követően Reinders biztos, és a finn elnökség, Topolainen miniszter fognak a jogállamiság kérdéseivel foglalkozni Lengyelország, Magyarország és Málta tárgyában. Ez lesz aztán a második másfél óra témája, úgyhogy tartjuk tiszteletben ezt a menetrendet, parancsoljon ön szó. Köszönöm szépen López Aguilar elnök úr, köszönöm, hogy a karácsony szünet előtt még meghívtak egy nagyon sűrű napon, mint látom, vagy tudom. Mikor utána találkoztunk októberben a, meghallgatásomon, az eszmecserék súlypontja akkor a szándékokról szólt. Ma viszont először önök előtt azóta, azzal az ambícióval, hogy cselekvésekről is beszéljünk, vagy a cselekvések felé vezető útról, és megismétlem most is, mint hogy akkor is tettem, hogy egy rendszeres, őszinte és, és tényszerű, tartalmi eszmecsere a Libe szakbizottsággal létfontosságú számomra. Nagyon gyorsan ma este szeretnék három témakört érinteni. Először a migráció menekültügy és a paktum, egyezmény, aztán a biztonságpolitika, és aztán az inklúzió, a társadalmi integráció. És ez a a portfólió non-libe, vagy a lib, nem libéhez eső részét is érinti. Kezdve a migrációval. Jól tudom, hogy nagyon hát, a témában jártas emberekhez beszélek itt önök, az önök személyében. Európa nagyon sokat tett a migrációba, de nem tett meg mindent. És te egyetértenek velem abban, hogy most lépésváltásra van szükség. Van der Leyen mondja, elnök azt mondja, azzal bizott meg, hogy koordináljam ennek a egyezménynek a munkáját. Ez utolsó hiányzó láncem, de nagyon fontos láncem, vagy elem abban a nagy mozaikban, ami az, az EU szakpolitikáját jelenti. Az, az egyezmény vagy paktum szó, az itt nagyon, itt nagyon nemes, vagy nagy magas rangú kifejezés, hát ehhez méltó tartalommal kell kitöltenünk. Meg kell találjuk azt az új konszenzust, amely arról szól, hogyan tudjuk e- kollektíven a migrációt formálni, annak valóságát kialakítani, és hogyan tudjuk meggyőzni az állampolgárokat arról, hogy Európa képes a társadalmakat, az életformánkat, a viselkedés formánkat, politikánkat meghatározó témában képes változással élni. Ehhez az kell, már hogy a paktum felé elmozduljunk, hogy meghallgassuk egymást. Pontosan ezt kezdtük el Szent biztossal. Aténben kezdődött ez a folyamat, aztán Berlinben folytatódott Párizsban, Budapesten, csütörtökön, jövő csütörtökön, és aztán tovább járjuk a fővárosokat, meghallgatva a véleményeket, együttműködve az önök szakbizottságával. Az első kapcsolatfelvételek alapján a benyomásunk, az, hogy a december 2 3-án az igazság és belügyminiszterek tanácsán is érzékeltem, eléggé bátorító. Azt érezzük, hogy egyfajta közös értelmezés kezd formát ölteni, miszerint nem engedhetjük meg magunknak, hogy ismét elbukjunk ebben a témában. A, a, a, a sikertelenség most egyszerűen nem, nem opció, nem, nem engedhetjük meg magunknak belső kapcsolatfelvételek alapján konvergenciát érzékelünk két alapvető fogalomban. Először is az, hogy a paktum átfogó kell legyen, holisztikus, Másosokban pedig az, hogy sehova se jutunk, ha csak nem tudjuk biztosítani a megfelelő egyensúlyt a szolidaritás és a felelősség között. Jól tudom, hogy egy olyan szakaszban vagyunk, amit nem könnyű, amiről könnyű itt a, a, a, a paktum pontos struktúráról és tartalmáról beszélni, de azt hiszem, bizonyos kulcsfontosságú elemekben már van egy olyan formát ölteni kezd a dolog, és erről már tudunk beszélni. Először is egy olyan módszertet kell alkalmaznunk, ami a migráció külső és belső aspektusait szervesen összekapcsolja, ezeket nem lehet külön megtárgyalni. Az új paktum azt jelenti, hogy a külső határok őrzete elég erős ahhoz, hogy a belső szabad mozgást, amely oly fontos az Európai Unióban, lehetővé tegyük. Ehhez a kiinduló pont pedig az kell legyen, hogy az európai ö, határ és partvédelmi rendeletet elkezdjük végrehajtani, és az csempészek, csempészek útját álljuk, akik az emberi nyomorúságból húznak hasznot. Azt is jelenti, hogy a visszatérítések hatékony rendszerét is létre kell hozni azok számára, akiknek nincs joguk itt maradni. És azt is megköveteli, hogy olyan menekült eljárás felindítsunk el, amelyek hatékonyabbak, robosztusabbak, és a másodlagos mozgások kérdéseivel is foglalkozunk és a Schengen és a menekültügy, menekültügy közötti politika kapcsolat teljesen világos. A menekültügyi rendszer hibáit kell először orvosolnunk ahhoz, hogy megfelelő bizalmat állítsuk, újraállítsuk a bizalmat, és visszatérjünk a, a normálisan működő Schengeni térség gyakorlatához. Meg kell alapodjunk abban is, hogyan tudunk jogos, jogi útvonalakat viszont Európába, hogy a, a, a munkaerőpiacra a megfelelő tudás, szakképzettségbe jusson. Vannak már itt pilot projektek, tapasztalatok, melyeket eddig szereztünk, jogos beléptetések, vagy migráció szervezésében, és átfogó partneri viszonyt kell építenünk ki a kibocsátó és tranzitországokkal, mindent mobilizálva, ami rendelkezésünkre Nem csak a pénzt, beruházásokat, hanem kereskedelem, politika, vízumpolitika, mobilitás, Erasmus ösztöndiek, mindaz, amit Európa tud kínálni egy kettős nyerő helyzet kialakításában ezekkel az országokkal. Múlt héten Törökországban is jártunk. Törökország kulcsfontosságú, stratégiai fontosságú partner, és kulcsfontosságú szereplő, egy nagyon billenékeny térségben, amelyben 4 millió menekült él. A világon egyetlen ország sem fogadott be több menekültet, mint most Törökország. 4 Hangsúlyoztuk az EU-Törökország nyilatkozat fontosságát, és meglehetősen aktuálisnak érezzük azt is, hogy mind a 6 milliárd euró, amely a Törökországgal kötött eszközben szerepel, teljes mértékben lekötése kerüljön. Forduljunk szembe a valósággal. Az EU-Törökország kapcsolatrendszer egyre nehezebbé válik, és ebben a migráció olyan téma, amelyet Törökország és Európai is konstruktívan kell kezeljen, és kapcsolatban kell tartani, ahogy a miniszterek is, ez a ház is többször nyilatkozott erről. Hogy hagyd beszéljek a politikáról. Tavaly októberben erős vállalást tettem önök előtt arról, hogy prioritást élvez majd a, ez a politika a hagyományos és a, az újszerű fenyegetésekkel szemben. És én ki is tartok ezen álláspontom el. Jövőre a belső biztonságnak egy új stratégiája indul el, amely erős határon átnyúló dimenzióval is bír, a terrorizmus elleni harcban, a szervezetbűnözéssel, cyberbűnözéssel kapcsolatban rendvédelmi együttműködést erősítve, és az információs hiány, információcsere hiányosságot orvosolva. Itt de az Európa mandátumát is meg kell vizsgáljuk. Hadd ragadjam meg azt is, mennyire fontos, hogy gyors megállapodásra jussunk a rendeletben, hogy a ter- az online terrorizmus terrorista tartalmak terjedését meg tudjuk állatni, amely a radikalizmus és a szélsőséges erőszak terjedését hordozza. A biztonság esetében vannak intézkedések is, amelyek gyorsítják a súlyos és a szervezett bűncselekmények ellen figyelembe véve a technológiai ö, változásokat, amelyek ezeket a cselekvéseket is módosították. A cyberbűnözés elleni harcban külön figyelmet szentelünk a legsérülékenyebb állampolgárok védelmére. A gyerekek online szexuális abúzusa exponenciálisan növekedett az elmúlt időszakban. Célzott javaslatunk, van, javaslatunk vannak arra, hogy ez ellen határozottan fellépjünk. Ám a, a biztonsági kockázatok természete olyan, hogy horizontális módon kell fellépni, nem, a, nem csak a hagyományos belügyi területen kell értelmezni most már a biztonságpolitikát, és a digitális, energetikai, közlekedés, pénzügyi szolgáltatások és egészségügy is érintve van ebben. Itt látom azt a hozzáadott értéket, amelyet az, ez az alelnöki tárca hordoz. Továbbra is vizsgáljuk és erősítjük azt, hogy a olyan hát hibrid fenyegetéseket ott tudjuk feltárni, hogy tudunk ezekre ellenlépéseket hozni, az információs rendszerek interoperabilitását erősíteni ennek érdekében, és ki kell, az 5G-s hálózatokkal kapcsolatos szakpolitikára is szükséges, amely a globális időszakban az illik és európai válasz. Hogy több milliárd rendszer és személy kapcsolódik össze az 5G-ben, nagyon érzékeny információt hordozva. Európa számára létfontosságú, hogy a, a, ezek a security, a biztonsági lépések, intézkedések megszülessenek. A digitális kritikus infrastruktúra védelme ez a kézben kell hozzá, hogy járjon a fizikai infrastruktúra védelmével. Rugalmas és kockázatalapú megközelítésre van szükség, hogy minden típusú fenyegetés, szemben felkészüljünk a drónokat is beleértve, és a lényeges a szolgáltatások közötti közös függőségeket jobban figyelembe vegyük. Októberben is elhangzott, hogy mindenki, a jövőbeli biztonsági javaslatunk mindegyike integrálni fogja az alapjogok teljes mértékű tiszteletben tartását az adatok, személyes adatok védelmével együtt. Ez egy személyes kötelezettségvállalás. Az alapjogok nem ex post kiegészítése lesz a biztonsági munkánknak, hanem az az ajtó, ami mindent megnyit a biztonsággal kapcsolatos teendőinkkel kapcsolatban. Nem szabad kompromisszumokra kötni a biztonságunkkal kapcsolatban, de az értékeinkkel kapcsolatban sem. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, kedves barátaim! Most, hogy tíz napja már betöltöm ezt a szerepet, az első naptól kezdve, amikor ennek az alapján kezdtem el dolgozni, hogy antropocentrikus, emberközpontú portfóliót alakítsak ki, világosan láttam, hogy a munkámnak a libe részén túl nagyon fontos munkaterületek vannak, amelyeket a kollégáimmal, más biztosokkal összhangban kell ellátni. Például Kiriakidis biztos az átfogó európai rák tervel kapcsolatban fog velem együttműködni, Maria Gabriellel az európai oktatásügyön fogunk dolgozni, Nikolás Schmidtel frissíteni fogjuk az európai készségmenetrendet, a készségfejlesztést, átképzést fogjuk támogatni, hogy a hiányos területeket le tudjuk fedni. Össze kell tehát fognunk, és ez azért fontos, hogy olyan helyzetben legyünk, hogy egy szőttesé tudjuk összeszőni, összekapcsolni azt, amire szüksége van a jövőbeli társadalomnak, védelemre, biztonságra, készségekre, mobilitásra, kapacitásra, hogy a nagyon gyorsan változó környezetünkben meg tudjanak birkózni ezekkel a változásokkal. És az is nyilvánvaló, hogy az integrációra és befogadásra is nagyon nagy szükség van, ezért projekteket fogunk indítani, hogy a harmadik országokból érkező új európaiak ugyanazt a hozzáférést, ugyanazt a védelmet kapják, mint a saját állampolgáraink. Az elkövetkezendő hónapokban ki fog kristályosodni, és működésbe lép ez a több különböző munkaterület, és nagyon fontosnak tartom, hogy ezek egymást kiegészítsék és megerősítsék a központi cél érdekében, ami egy erősebb, ellenállóbb, kohézívabb, összetartóbb európai társadalom. Mind, az út minden lépésében nagyon számítok önökre a mai vitával kezdve. Köszönöm. Köszönöm szépen, eh, alelnök úr, mondja az elnök. Meg is adom a szót a koordinátoroknak első körben. Metszola asszonynal kezdjük a néppárt részéről. Utána azt javaslom, hogy a többi képviselő is majd szót kapjon, akik eh, felemelik a kezüket, kártyájukat. Kérem, jelezzék, hogyha szándékoznak hozzászólni, hogy fel tudjuk jegyezni a nevüket. azt mondja, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Alelnök úr, mm, nagy szeretettel köszöntjük Önt. Október 3-i meghallgatásán is ma is megmutatta, hogy portfóliója, hát nagyon széles, nagyon sok mindent lefed az európai élettel kapcsolatban. Én először a biztonságról fogok beszélni, utána pedig Törökországról. A, bizt, a biztonsági unió felépítése, ennek a véglegesítése a terrorista, online terrorista fenyegetésekkel kapcsolatban. Hogyan kívánnak az ilyen típusú tartalmakkal kapcsolatban fellépni, ezek ellen harcolni, akkor, amikor az Unió véglegesít le lesz. Illetve ne felejtsük el azt, hogy milyen érzékenységek vannak a nemzeti biztonság és a tagállami kompetenciák kapcsán ezen a területen mit tehetünk annak érdekében, hogy jobb, gyorsabb és hatékonyabb legyen az információ megosztás a tagállamok között, illetve mindezt hogyan fogja befolyásolni az Egyesült Királyság várható kilépése jövő hónap végéig. Törökországgal kapcsolatban azt említett, egy néhány nappal ezelőtt Erdogán elnök úrral találkozott. Láttuk, hogy amikor ott volt, akkor a görög szigetekre való érkezések száma megállt, de Mihálytól elutazott onnan, újból több száz ember érkezett. Erdogán elnök úr, ezzel üzenetet próbál küldeni ön szerint Európának, és hogyha igen, akkor Európa hogyan reagáljon? Köszönöm. Szippel asszony az eszendé részéről. Köszönöm. Köszönöm Skinász úr, hogy itt van velünk. Nagyon nagy figyelemmel hallgattam önt, és hát nem vártam nagy csodát, de ha őszinte lehetek, amikor a biztonságról beszélt, és a migrációról, nem hallottam túl sok újdonságot. Örülök annak, hogy holisztikus megközelítésről beszélt. Ez a parlament már erről döntött az előző terminusban, amikor a menedék kérelmi eljárásról, a legális migrációról beszéltünk, illetve a jobb együttműködésről származási országokkal, hogy az ő érdekeiket nézzük, és jobban tájékoztassuk az ő állampolgáraikat arról, hogy milyen esélyeik vannak Európában, és milyenek nincsenek. Kell, hogy legyenek jogszerű útjai annak, hogy a munkaerőben tapasztalható hiányokat betöltsük, a védelemről is beszélhetne még, illetve a migráció legális útjairól, például felmerült a kék kártya kérdése, de ez ugye megállt az erről szóló vita, vannak-e lehetőségek arra, hogy visszatérjünk a vitához, és megszülessen a megoldás. A visszatérés, a kitoloncolás az ugye a menedékkérelmi eljárásnak a végét jelentheti. Ez is fontos, de hogyan akarja biztosítani, hogy megfelelő eljárás történik előtte? Vannak új gondolatok, régi ötletek, nem hivatalos dokumentumok, a német kormánynak is vannak javaslatai. A külső határokon lévő tranzitzónák felállításával kapcsolatban. Szeretném jobban érteni azt, hogy ön mit gondol arról, hogy ezeknek hogy kéne kinéznie. Említette azt is, hogy semmilyen másik országban nincs annyi migráns és menekült, mint Törökországban. Szerintem ez nem igaz. A lakosság számához képest például Libanon sokkal több migránst fogadott be, és vannak olyan afrikai országok is, amelyekben még több menekült van, mint Törökországban. Szerintem ne hazudjunk. Az utolsó pont a biztonságról. A biztonság nagyon fontos minden állampolgár számára. Amikor pedig a kiberbűnözésről beszélünk, hát már belefáradtam abba, hogy mindig azt hallom, hogy a kiberbűnözés annyira fontos, annyira fontos ezzel küzdeni, a gyerekek nőkkel való szexuális visszaélés miatt. Ez teljesen elfogadhatatlan bűncselekmény, de a valódi visszaélés a valódi életben történik, nem az interneten, úgyhogy a kiberbűnözésben való a kiberbűnözés nyomozása csak az utolsó lépés. Szerintem nagyon fontos lenne a valós életben nyomozást folytatni és megelőzni ezeket a bűncselekményeket. Köszönöm szépen! És hogyha emlékeztetnék el valakit, ha megadjuk a szót, legyünk arra tekintettel, hogy legalább 20-an szeretnének hozzászólni. Ha tényleg be akarjuk fejezni másfél óra alatt, amire, amit szántunk erre a konkrét vitára, kérem mindenki korlátozza magát, és a lehető leggyorsabban, legprecízebben kérdezzen, két percet kapnak a koordinátorok, egy percet a többi képviselő, így lehet csak észre megszedni. Inet feltasszony a Rinyő részéről. Köszönöm szépen, mindent megteszek majd, és szeretném önt is köszönteni, kedves biztos úr itt a Libeszak Bizottság előtti első megjelenésekor. Az első kérdésem a biztonsági stratégiára vonatkozik. Nézzük, hogy hogy néz ki az üzenet. Az elmúlt években mondhatnám azt is, hogy akár évtizedekben eléggé olyan ködös volt a üzenete. Különböző javaslatok láttak napvilágot, de nem voltak meg a mögöttes hatásvizsgálatot, és ezt mi nem vagyunk hajlandóak a jövőben elfogadni. Nem lesz több olyan javaslat, amelyhez a nevünket adjuk, hogyha nem lesz mögötte hatásvizsgálat. Az implementáció egyszerűen nevetséges, az értékelés nem is létezik, és nagyon gyakran, ahogyan egyébként az Európai Parlament ezt el is mondta, nagyon sok hosszú a listája azoknak a jogszabályoknak, amelyeket a bizottság megpróbál átnyomni, de aztán az Európai Bíróság ezeket, ezek elhasalnak az Európai Bíróságnál. Másodszorban, ami a biztonságot illeti, Ön azt mondta, hogy oda kell figyelni a határon átnyúló kérdésekre, de hát az egyik legborzasztóbb bűncselekmény az pont a családon belül történik, évente 2500-3000 közöttire tehető azoknak a halálos áldozatoknak a száma, nőkről beszélek, akik a családon belüli erőszak áldozatai. Nem látok itt semmiféle stratégiát a családon belüli erőszak megfékezésére, pedig erről kellene beszélni, mert ez az élet. Ami a migrációt illeti, ön és Johansson biztos is most szépen meghallgatják, hogy mit mondanak a különböző ö, ö, fővárosokban, de hát mi az Európai Parlamentben jogalkotással foglalkozunk, a tanácssal beszélünk, és akkor most úgy hirtelen egyszer csak azt se lehet már tudni, hogy egyáltalán hová vezetnek majd ezek a kezdeményezések. Most körbevennek a fő, fővárosokban, miért nem a jogalkotóhoz jönnek el? Szerintem nem lehet elfogadni azt, hogy a meglévő jogalkotási anyag, amelyet egyébként több száz millió európai állampolgár bennünket erre felhatalmazott, hogy ezt csak úgy egyszerűen a sútba dobjuk. Ez így elfogadhatatlan. Ön most már nem az európai élet védelmezője, hanem promotálója. Ennek nagyon örülünk. Nem tudom, hogy ön egy életstílus kócsként értelmezhető az ön munkája, vagy ez pontosan mit akar. Hogyan fogja ön megvédeni az európai embereket a belső fenyegetettségektől, amelyek szintén az európai ö, értékeket érik, konkrétan a kettes cikkben foglaltakra gondolok. Köszönöm szépen, most a zöldek nevében. Tessék! Én is szeretnék gratulálni Skinas úrnak, azért, mert először van itt. Úgy szeretném hangsúlyozni, hogy Inetveld asszonyhoz hasonlóan mi is szeretnénk, hogyha megfelelnének annak, ami az intézményközi megállapodásban szerepel, tehát meglennének a megfelelő hatásvizsgálatok bizonyos jogalkotási folyamatokhoz. És ezen kívül ugye annak a kötelezettségnek is meg kellene felelni, hogy a jogalkotásban szereplő eszközöknek megfelelően járnak el. Nem tudom, hogy Skinas úr hasonló-e elkötelezni magát emellett itt ma este. Lenne még egy kérdésem a menekült kérdésről. Skinas úr prioritása az, hogy konszenzust alakítson ki a tagállamok körében. Johansson biztos is ezen munkálkodik, de azért nekem kisé meglepő, hogy először a Görögországba látogatnak, másodszorban pedig a második útjuk mindjárt Törökországba vezet, és nem a többi tagállamba. Persze, nagyon sok szíriai menekült Törökországban él, és az országukat nem csak, hogy tönkretették, hanem ráadásul még félnek is a menekültek attól, hogy mi történik majd velük, hogyha vissza kell térniük hazájukba. Ettől függetlenül tudjuk azt is, hogy másfél millió szíriai menekültet fenyegetett meg Erdogán azzal, hogy ha nem is Szíriába, de egy ilyen pufferzónába kitelepítené őket, és folytatja is ezt a politikát, tehát készíti elő a deportálásokat. Pontosan Ön miről beszélt Erdogánnal? Miben állapodtak meg? És ezeket a puffer zónákat ön tényleg úgy gondolja, hogy ezek biztonságos zónák, és tudja-e garantálni azt, hogy nem fogják Círiába visszaküldeni ezeket a menekülteket, és mi lesz az EU-Törökország megállapodás jövője, hogyha megkezdődik ez a folyamat. És hogy ezeket a fajta migrációs partnerségeket emberi jogi szempontból monitorozzák-e. Köszönöm. ID nevében. Tardino asszony. Köszönöm szépen. Kedves biztos, ön Nemrég Törökországban járt eh, Johansson biztossal együtt, és eh, ott arról beszélt, hogy eh, az Európai Unió Törökországot stratégiai partnerként kezeli, akivel együtt akar működni. Már csak azért is, mert tagjelölt állam. Mi viszont úgy gondoljuk, hogy ez egy újabb, ennedik alkalom volt, amikor gyakorlatilag az erdogáni zsarolásoknak beadtuk a derekunkat, és az EU-Törökország megállapodás cél személyei, tehát a menekült hullámok ebből nem biztos, hogy profitálnak. Fontos lenne arról is beszélni, hogy ki és mikor fogja megnyitni a határokat, tehát az, hogy az Európai Unióból érkező pénzek nagyjából 58 milliárd euró 2002-től kezdve Törökországban talált gazdára, és hát nem gondolom, hogy ez mondjuk az európai életstílust megfelelőképpen képviselni. Ami a tavaszt illeti, ön is elismerte az, hogy a Dublini megállapodás nem működik, és mit fognak önök tenni mostantól egészen tavaszig? Készen lesznek-e arra, hogy megoldják ezt a problémát, de lesz erre vonatkozó javaslat, miután eddig még semmiféle erre vonatkozó javaslatról nem hallottunk. Fontos lenne azt is látni, hogy milyen hogyan fogják összekovácsolni azt a többséget, amely szükséges ahhoz, hogy ebben a témában előre lehessen lépni, hiszen éveken keresztül megállt a tárgyalás sorozat. Egy parlamenti kérdésen keresztül azt a kérdést is feltettük, hogy az NGO-knak adott pénzeket mire fogják költeni, ezt hogyan lehet nyomon követni, főként a földközi tengeren dolgozó civil szervezetekre gondolok. Erre a kérdésre nem kaptunk választ. Köszönöm. Presidente. Köszönöm. Kedves Skinas biztos, először is én is szeretnék önnek jó munkát kívánni. Ön valószínűleg a bizottságnak az a képviselője, akivel a legjobban bízom de tartalmi kérdések miatt, és nem formai kérdések miatt mondom azt, hogy sajnos ez kevés. Ez önmagában kevés, attól még, hogy az ön portfóliójának a címében egy kis szócskát megváltoztattak, attól még nem lehetett megnyugtatni vagy lenyugtatni a kedélyeket, azok számára, akik az európai életstílus védelmében militarista, fasiszta vagy bármiféle fenyegető látásmódot láttak bele. Mint hogyha a kultúránkat, mint hogyha az értékeinket védendő, rögtön agresszívek lennénk másokkal szemben. Szerintem ez ellentmondás, de mindegy. Most már nem védelemről beszélünk, hanem promócióról, ez mit jelent az ön portfóliójának számá, szempontjából? Remélem, hogy nem fogja azt válaszolni, hogy semmi nem változik, mert az is biztos, hogy a parlamenti frakciók egy részének az ön portfóliójának való támogatása ezen a címen múlik. Ami a bevándorlási kérdéseket illeti, én ezzel kapcsolatban még mindig nem látom, hogy hol húzódnak a határskörök. Johansson és ön között. Talán ön is egyetért velem abban, hogy a legális bevándorlás és biztonságos bevándorlás szenvedi meg leginkább az illegális bevándorlást. De ténylegesen kívánne valamit tenni az illegális bevándorlás ellen? Itt konkrétan a gazdasági bevándorlókra gondolok, ami azért egy nagyon kemény téma. És végül Törökország kérdésében nem akarom ismét forgatni önben a kést, de hát úgy tűnik, hogy ez a törökországi látogatás egyfajta meghajlás volt egy nem igazán megbízható és nagyon is agresszív partner előtt. Grazie. Now... Köszönöm. A GUA e nevében most Cornelia Ernst. Igen. Jó napot. Jó estét annyi nyelven fog beszélni. Először is, Skinas úr, szeretném öntől tudni, azt mondta, hogy Johansson asszonynal a koordinálást, a, a, a migrációs menekültügyi paktum koordinálását szeretné magára vállalni. Mit jelent ez voltak éppen? Mit akar itt koordinálni ön? A tagállamokkal való eljárásokat Magyarországon is hogy Magyarországon mondjuk három menekültet befogadjanak, vagy Lengyelországban, vagy mi, mi, mi, miből áll majd ez? És hogyan akar velünk tárgyalni? Fontos volna tudni. Az előző ciklusban kétharmados többséggel tettünk egy Dublin 4-es javaslatot, egy progresszív, mindenki, minden tagállam számára és az EU külső határok számára szempontjából is progresszív javaslatot. Mi lesz ezzel? Belenéznek egyáltalán? vagy egy teljesen más anyaggal állnak elő. Tehát belünk mi, mi a terük? És a koordinás javaslattal a menekült, az egyén menekült jogát az egyezmény alapján figyelembe veszi, mert hogy visszatérítésekről beszélt, vagy ez nem, már nem releváns az ön számára. Első pont volt ez. Második. Szeretném tudni, hogy amikor értékel, és azt mondja, hogy a határon átnyúló bűnüldözést értékelni kell, értékeli a, az EU külső határain történő erőszakot a menekültek ellen. Tudom, hogy Horvátországban és Boszniában a, a pokol szabadult el, a, a, a, elveszik a pénzét, a határőrök a pénzét, a, a, a, a telefonját a menekülteknek a folyón áthajszolják önnek. Ezt vizsgálják-e vagy sem? Harmadik pont. Értékelték-e, vagy tervezik értékelni azokat a pénzügyi eszközöket, melyek Törökországba mennek. Hogy tényleg oda mennek -e ezek a pénzek, ahova kell. Van-e valamilyen át, átlátásuk, rálátásuk erre? Tudják-e, mit csinálnak ezzel a pénzzel? Aztán nem beszélt a resettlementről egy szót sem, de az átelepítésről beszélni kell. Hogyan fest ez majd? Hogyan képzelik el? Kérem, erről kicsit többet beszéljem. Vielen Köszönöm. Most azt javaslom, hogy az idő érdekében a legjobb az lenne, ha mindenki hozzászólna, de kérem mindenki egy percre szorítkozzék. Egy perc. 20 állnak sorba. És Skinnas úrnak meg ideje lesz, ide lesz szükség arra, hogy hát rendesen válaszoljon a kérdésekre. Focenberg asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, alelnök úr, köszönjük ezt az első eszmecserét. A, én is nagyon sok sikert kívánok az új portfóliója vitelében. Nagyon nagy tárca, ez nagyon sok minden van benne, nagyon nagy felelősség terel Én nagyon egy, koncentrálnám a kérdésemet egy dologra. Hallottunk bírálatot a Törökország látogatása miatt. Személy szerint ez szükség volt, hogy Törökországba menjen. Úgyhogy, sőt, akár én kértem is volna, hogy menjen oda, mert Törökországgal hatékonyan együtt kell működjünk a migrációs kérdésekben, tárgyalni kell velük. Amit lenne egy kérdésem is közvetlen. Mi történik az EU-Törökország egyezménnyel? Tekintet arra, elnök úr, hogy nagyon világos Erdogan részéről megsértett, nem, nem tartják be. Nem csak nem tartják be ezt a megegyezést, hanem ezt hát a provokáló módon ö, sértik meg, semmibe veszik. Köszönöm. Please, you all try to make it one minute. Készen mindenki egy percben próbálkozik. Köszönöm. Köszönöm szépen, csak távirati stílusban. Köszöntjük, nagyon örülünk annak, hogy itt vagy és gratulálunk az új munkájához. Mit tesz az Európai Bizottság annak érdekében, hogy a migrációnak a percepciója megváltozzon az állampolgárokban, hogy ezt ne egy fenyegetettségként, hanem inkább lehetőségként lássa. Az Európai Bizottság mindig a negatív vagy kényszerítő erőket hangsúlyozta, tehát a határvédelem, a biztonsági fenyegetettség, a kitoloncolás, mit lehetne tenni a legális migráció a támogatásáért, a körkörös migráció támogatásáért, az integrációért, és mit gondol ön arról, hogy esetleg legyen egy olyan európai alap, amelyet a helyi önkormányzatok, konkrétan a polgármesterek használhatnának föl ilyen célokra. És végül a kísérő nélküli kiskorúak kérdéséről mi a véleménye. Thank you. Congratulations. Köszönöm. Gratulálok. Alelnök úr, néhány kérdés. Az egyik a migrációról. A paktumban kettő nagyon nehéz dolgot kell kiegyensúlyozni. Az egyik a szolidaritás és a felelősség között, és egy másikat külföldön, harmadik országokban, amikor megpróbálják meggyőzni őket, hogy a, fogadják vissza a jogos visszatérőket, illetve a jogszerű migrációs lehetőségeket. Ezt a kettőt kell tehát kiegyensúlyozni. Hogyan fogja meggyőzni a harmadik országokat arról, hogy többet tegyenek, amit eddig? Vannak kísérleti projektek, szimbolikusan ezek jók, de sok eredményt nem értek el. 15-20 főre vonatkoznak, ez távol van az elégségestől. Ki fogja folytatni King biztos úr munkáját az 5G-vel kapcsolatban, hiszen azt látjuk, hogy látván, hogy mit tett néhány tagállam, már elment a vonat, de mit lehet még tenni? Kako asszony, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és köszönöm, hogy hangsúlyozta ezeket a fontos kérdéseket. Nemrégiben tartott konstruktív tárgyalásokat Ankarában Törökországgal. Persze Törökországban vannak legtöbben a menekültek. Az UNHCR 2018-as adatok szerint ezért eszendés kollégámat sajnos ki kell, hogy igazítsa, mert az adatok szerint valóban a legtöbb menekültet Törökország fogadta be. Hogyan akarják a migrációs válságot kezelni. Az Európai Uniós kötelezettségvállalások hogyan fognak folytatódni, hogyan fognak Törökországgal, mint tagjelöltel és stratégiai partnerrel együttműködni. Erdogán is negatívan beszélt erről, gondolja, hogy realista ez a megközelítés, miközben csak hetekkel ezelőtt történt az, hogy megfenyegettek bennünket azzal, hogyha nem úgy lépünk fel Szíriában, ahogy a Törökország szeretné, akkor megnyitja a gátakat, és elárasztja Európát menekültekkel. Mit gondol, mennyire kell a külső határokainkon lévőknek a bizonytalan fellépését előre látnunk. Az európai értékek és életmód védelme részben arról is szól, hogy Európa bizalomról, hitelességről is szól, úgyhogy amikor a Törökország csatlakozásáról tárgyalnak a jövőben, akkor ezt is tartsák szem előtt. Kérem szépen, mindenki tartsa be az egy percet. Leszler úr, egy, öné a szó. Köszönöm szépen. Színes úr, nagyon széles portfóliója van, nagyon nagy területet fed le a munkája, de én most a migrációra térnék ki. Önmagában ez a téma is rendkívül széles körül. Meg kell vizsgálni a fenntartható, legális bevándorlást, a fenntartható migrációs áramlásokat, áramlatokat, és az érdekelt felekkel a származási országokkal való együttműködést a migráció okainak keret, kezelésében. Az illegális migráció elleni fellépést folytatni kell, és a külső Európai Uniós határokon azt látjuk, hogy nagyon erős a migrációs nyomás. A kérdésem az lenne, hogy kérem, magyar részletesebben, mi lesz az Európai Bizottság stratégiája a tekintetben, hogy együttműködjünk a határokon lévő országokkal, a külső határainkon lévő szorsz, ö, ö, szomszédainkkal. Guillaume asszony. Ha új paktumot javasol, az azért van, mert az előző csomag nem járt sikerre. A trialógusban megakadt a tárgyalás, és miért? Azért, mert a tagállamok blokkolták ezt a szövegtervezetet, és hogyha tovább viszem a logikát, akkor ez azt jelenti, hogy azért, mert vannak olyan tagállamok, amelyek nem akarnak befogadni migránsokat. A Dublini szöveg és az eljárásra vonatkozó szöveg visszavonása egy lehetőség lenne, valami új javaslatot lehetne ö, benyújtani. Ezt a, gondolja-e, hogy jó megoldás lenne, illetve az újraelosztás mindjárt a külső határokon való megszervezése nem lenne egy eljárható út. Olyan rendszerünk lenne, ami bizonyos tagállamoknak a tapasztalatain ö, alapul, a várakozó zónában zárt ö, központokban elhelyeznénk azokat az emberek, akik a kitoloncolást várják, akik nem minősülnek nemzetközi védelemre jogosultnak, tehát nem jogosultak a belépésre. Ezek etikailag és jogilag elképzelhetőek-e? Köszönöm, kell az egy perc. Köszönöm szépen, biztos úr, gratulálok mindenek előtt, és két kérdést tennék fel. Az egyik az európai szövegek az európaiak menedék jogairól, az alkalmazásukban eltérőek tagállamonként. Az önök bizottsága kíván-e ezen a témán dolgozni a jövőben, hogy napra készé tegyük ezt a rendszert. A második hangsúlyozta a származási országokkal és más partnerországokkal való kapcsolat fontosságát. A, ezen a témával kapcsolatos munkájával ö, kapcsolatban tudnál többet mondani, illetve arról is, hogy Borrell úrral hogyan kíván együttműködni. Minut. Mr. Breyer for the Greens. Breyer úr, zöldek részéről. Biztos úr. Nagyon nagy figyelemmel hallgattam a biztonság stratégiával kapcsolatos mondandóját, és aggaszt a tapasztalataim miatt, a múlt miatt, hogy ez egy megfigyelési stratégia lesz, mint sem biztonsági stratégia. Jól ismerjük az érveket, ugye a régi jog, jogszabályok nem voltak elégségesek a bűn, bűnözésben, legyen még több belőlük. Nincs bizonyíték arra, hogy, bizonyos, hogy biztonságosabban élnünk a, a megfigyelő állam égisze alatt, úgyhogy legyünk körültekintőek. A magáninformáció a kommunikációról nem felvehető, nem rögzíthető janú nélkül. A, biztons, a bizottságnak van-e javaslata az adatvisszatartás, adatmegőrzésre vonatkozóan új javaslatról? Törökország ügyében pedig tájékoztat bennünk, hogy a személyes adatok cseréjéről van-e valami információ az Európol és a Törökország török fél között? Jani Kicsit csalódást okozott, hogy nem volt elég részletes a megnyitója, és kicsit aggaszt az, hogy ilyen szolgaljan áll hozzá Törökországhoz. A nyilatkozat szerint senki sem tett semmit, és ő többet, mint Törökországon menekült ügyben. Hát ha csak azt nemezzük, hogy ők űzik el otthonról az embereket, hogy erőltetik, tehát ők hozzák a bajt Szíriában, amely menekülések kényszerít a az embereket. Az Európolal kapcsolatos témában vajon a Törökországban jártakor a digitális adatok cseréjéről Törökországgal kapcsolatban mi itt a házban harjás problémát látunk a bűncselekmény definíciója, a terrorizmus definíció tekintetében nagyon nagy gondok vannak Törökországgal való kapcsolatainkban. Nem fejtett ki erről részletesen semmit, holott rendkívül fontos. Az online dezinformáció aspektusát illetően ez valóban a, a világ nézetét kérdőjezi meg azoknak, akik, akik hatalomban vannak. Hol húzzuk meg a határt az emberek abban, hogy embereket megvédünk a dezinformációtól, illetve cenzúrát alkalmazunk és megfigyeljük az információt? Hol a határ a kettő között? Szikesz úr, köszönöm szépen. A internet bűncselekményekhez van egy utolsó kérdésem a szocialista kollega részéről hallottunk erről, ehhez kapcsolódnék. Az Interpolról beszéltünk, az szabadságban is hallottunk erről a bűncselekmény formáról, hogy az interneten a gyermekpornográfia ügyében kutat ter, terjesztése, illetve piacra vitele ügyében az internet ezt lehetővé teszi. Az Interpol nagyon komoly munkát végez ezen a téren, Biztos úr, ezt a munkát hogyan lehetne tovább optimalizálni, és hogyan lehetne még jobban támogatni az Interpot ebbeli munkájában? Köszönöm szépen, a úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen az alelnök úrnak is a magyarázatokat. Azon felül, hogy a munkaerőpiacnak szüksége van-e vagy sem a bevándorlásra, amiről Javier Moreno is beszélt már. Konkrétan engem az érdekelne, hogy milyen fókuszba kívánja helyezni a migrációs paktumot. Számomra világosan kiderült az, hogy egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ez egy újabb fiaskó legyen, de ahhoz viszont, hogy elkerüljük ezt, nem tehetjük meg azt sem, hogy az ambícióinkat és a parlamenti javaslatokat is magunk mögött hagyjuk az, hogyha a legkisebb közös nevezőre próbálunk jutni, az nem jó. Ez kevés, úgyhogy szerintem szükséges az, hogy ön elmagyarázza azt, hogy milyen új dinamikával kívánja, milyen új lendületet kíván adni ennek a témának, főként a tagállamokkal folytatott egyeztetések után. Köszönöm. Mark Carter, köszönöm, sok sikert kívánok. Németül fog beszélni. Azt szeretném elmondani, hogy az elmúlt hét csütörtökön egy videó került ki, ahol a német Spiegel bizonyította, hogy Elbrus szigetén visszatoloncoltak embereket, pushback történt, és több bizonyíték van erre, és minél több a bizonyíték, annál csendesebb a bizottság ebből erre való reakcióra. Van valami mondani velük a jogállamiság védelmében? Vagy tovább hallgatnak? Másosabban jól tudjuk, hogy a görög szigeteken nem túl jó a helyzet, ugye? Szégyen teljesnek is nevezhetnénk, ha jobban megnézzük. Vannak azonban emberek, mint Salam Aldin, aki reményt adnak, aki a szervezetével hozott létre, aztán elfogták, és aztán szabadon engedték májusban, 2010 májusában, és megint elfogták, mert állítólag a közbiztonságot veszélyezteti ez az ember. Az, az európai útat segíti-e ez nem kéne őt is ö, támogatni, meg az ilyen kezdeményezéseket, mint az övé. Köszönöm szépen, Barin úr, egy percben. Uh, Köszönöm szépen. Ön minden bizonyal tudja azt, hogy például Spanyolország nem olyan régen egy új jogszabályt alkotott meg a tartalmakkal kapcsolatban. Mi eléggé aggódunk. Ön biztosan azt fogja mondani, hogy ez még korai, de hát engem azért érdekelne, hogy neki, önnek mi a véleménye ezekről a kérdésekről, mit kíván tenni annak érdekében, hogy világos, tehát úgy biztonságosá tegye a webet, és hogyan látja ön az általános monitorozást a privát szféra szereplőivel kapcsolatban, illetve mit kíván tenni a szólásszabadság és az információja, a tájékozódási szabadság kérdésében. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Weimars. Weimars úr. Thank you very much. Köszönöm szépen. Kedves Skinas biztos, nagyon szépen köszönöm az eddig elhangzottakat. Ön beszélt arról is, és ennek kifejezetten örültem, hogy megpróbál a szervezet bűnözésre odafigyelni a biztonsági stratégián keresztül, és arra is figyelnünk kell, hogy a svéd kollégákkal együttműködve, Johansson asszonyra gondolok, nagyon fontos vitákat folytattak le a különböző érintett felekkel. De egy dolog talán hiányzik, a mindennapi tapasztalatok, az emberek mindennapi tapasztalata, például az az édesanya, aki az óvodában azt mesélte nekem, hogy a családját kirabolták fényes nappal, és szervezett bűnözői csoportok, hordák rabolnak az utcákon, mit tudok neki válaszolni, hogyha legközelebb azt a kérdést teszi fel majd nekem, hogy mit tesz az Európai Unió ennek a megfel, megfékezésére, Roberto, Roberti képviselő. Két kérdésem lenne. Az első a bevándorlással kapcsolatos. Ön beszélt arról, hogy a bizottság az embercsempészek ellen fel akar lépni. Például a Szófia missziót újra be akarják indítani, vagy pedig véglegesen el akarják temetni. A második kérdésem a biztonságra vonatkozott. Ön beszélt arról, hogy az energia, a közlekedés és az egészségügy hozzáadott értéket képvisel ezen a területen, hát akkor a nemzetközi korrupció ellen kellene felvenni a harcot, mert hogy ez az, amelyen keresztül a bűnözői csoportok információhoz jutnak. Tehát itt tulajdonképpen biztonsági problémáról van szó. Mit kellene tenni az ön bizottságának a nemzetközi korrupció ellenes harcban? Köszönöm. Grazie tante. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, az úr. Európában egyetlen ország sem olyan erős az iszlamofóbia, ahol nem növekedne a szélsőjobbos mozgalmaktól, fasisztáktól, akik a gyűlölet és a félelem narratívát erősítik. Döbbenet ezt látni, vajon fel akarnak lépni az antiszemitizmus ellen, de erről beszéltek, és ez helyén való, de az iszlamofóbiáról egy szó sem volt az eh, Európa jövőjét és a biztonságát érintő szakpolitika az iszlamofóbia narratívának megváltoztatását igényelni. Nem szabad egyenlőséget húzni az iszlám és a terrorizmus között. Lesz-e politikai bátorsága, hogy muszlim ellenes gyűlölet ellen fellépni, mint alelnök, megfelelő forrásokat és figyelmet szentelve arra, hogy az európai, ezt most senki sem hagyom maga mögött. Köszönöm szépen. Pusa de úr, egy percben. Köszönöm szépen, spanyolul fogok hozzászólni. Köszönöm szépen, kedves biztos a felszólalását, és szeretnék gratulálni az ön kinevezéséhez. Nagyon röviden. A társaim már beszéltek az iszlomofóbiáról, és én konkrétan erre szeretném volna rákérdezni, egy európai problémára, amely az európai élet stílust is fenyegeti. A keresztények elleni támadásokról beszélek, ezek is állandó növekedést mutatnak. Van egy második kérdésem is, tegnap az egyik olyan civil szervezet, amely migránsokat hozát Libiából Európába, az Open Arms a következőt mondta. Ők azt mondták, hogy a 72-es missziójukat kezdik, valamit kíván -e tenni az Európai Bizottság a civil szervezetek ellen ezen a területen? Ki fogja megvédeni az európai életstílust? Van-e az Európai Bizottságnak arra vonatkozó terve, hogy például a születési politikát előmozdítsák, mert lehet, hogy öt év múlva már senki sem lesz, aki egyáltalán védje ezt az éles stílust. Ha jártam gyönyörű hazájában, Görögországban, és a görög is volt alkalmam járni, jól tudjuk mind a ketten, hogy festett a helyzet. Úgy tűnt több ezer ember fagyaskodik a táborokban a szabad ég alatt, nincs élelmiszer, nincs fedél, nincs megfelelő egészségügyellátás vagy szanitáció sem. Ahogy Johansson biztos is megkérdeztem múlt héten, és nem tudtam tőle igazi választ, én is megkérdem öntől az EU országokat összehozza, hogy a legsérülékenyebb embereket, például 1200 kísérlet nélkül utazó gyereket javítják el a táborokban, az életkörülményeket. A szigetek, az emberi méltósággal küzdünk ezeknek az embereknek, az ő harcuk a mi harcunk kéne, hogy legyen. Ön hajlandó harcolni ezeknek az embereknek az méltóságáért és életért? Köszönöm. Most pedig Bartolo úr utolsó hozzászóló, nem marad ki senki, parancsoljon. Köszönöm szépen, kedves biztos! a bizottság vajon beszélte már, illetve hogy komolyan foglalkozik-e a demográfiai problémákkal és azzal, hogy 2050-re el fogunk fogyni. Én úgy látom, hogy ez egy hosszú távú probléma, de szinte mindenki ignorálja, és nem is lehet érteni, hogy miért. Amikor a legális bevándorlásról beszélünk, akkor gyakorlatilag csak a képzett munkaerőről beszélünk. De kedves biztos, ön biztos abban, hogy Európában nincsen szükség arra is, hogy másfajta munkaerőt alkalmazzunk? Aztán van itt egy másik kérdés is, a non-paperekre való utaláson keresztül. Nem gondolja ön úgy, hogy túlságosan a kitoloncolási politika irányába megy el ez a dokumentum? Főként Görögország esetében tudjuk ezt elmondani. Köszönöm szépen. Nos, én azt hiszem, hogy ezt a listát lezárhatjuk. És akkor most visszaadom a szót az biztosnak, aki majd a válaszokat megadja a feltett kérdésekre. Van még időnk. Nagyjából fél óránk. Aztán lesz egy második napi rendi pontunk, Reinders biztosunkkal fogunk találkozni, illetve Tupilainen miniszterrel. A magyar, lengyel és máltai jogállamiság helyzetével kapcsolatban fogunk vitát lefolytatni. Skinász úr, próbáljon meg minden kérdésre legalább egy szóval reagálni. Azért mondom ezt, tudom, hogy ez nem könnyű feladat, de azért mondom ezt, mert a legrosszabb az az, hogyha a kérdéseket semmibe vesszük, ignoráljuk. Úgyhogy kérem, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy legalább valahogy akár írásban választ adjon a feltett kérdésekre, mert ugye fél órája van, ennyi időben kell választ adni, ezt tudjuk, hogy kevés. Köszönjük szépen. Öné a szó. Thank you all. Thank Köszönöm mindenjüknek, köszönöm szépen a kérdéseket. Előző életeimben mindig nyomon követtem szorosan a Libe munkáját megfigyelőként, mikor a jól tájékozott megfigyelőként mert a legtöbb megvitatott kérdés előbb vagy utóbb olyan témákká válnak, amelyek azon szakpolitikai osztályokon landolt, ahol én dolgoztam. Úgyhogy ezt az eleven vita stílust, amely a szakbizottságot meghatározza, jól ismerem, és, és szívesen veszek részt e, széles körű témák közös tárgyalásában. Hadd kezdjem azzal, hogy mit is jelent az európai életmód. És a sok kérdéssel, amely így vagy úgy, e körül forog. A e fogalom körül forog, és egy tárca körül, amely, mint tudják, új, korábban nem létezett. Szemben sokak a véleményed, akik az európai platformát egyfajta én buldózer fogalomként eh, képzelik el, hogy ott hogy letaroljon mindent, amivel találkozik. Vagy másokkal szemben úgy gondolják, hogy ez egy, egy, egy bináris, fekete-fehér eh, képlet, mi ellenük, ők ellenünk képlet. Nos, én sosem értettem, így értelmeztem ezt a, ezt a fogalmat. Számomra az európai életforma, és ezt volt alkalmam kifejteni a meghallgatás során is, mindig is egyfajta tükröt jelentett. Olyan tükröt, amely megmutatja, mi, mi, mik vagyunk mi, mit képviselünk Európában, hogy festünk, hogy élünk, és hogyan akarunk tovább élni. A globális lakosságnak mindig kevesebb, mint 8%-et adjuk, kb. 20 át adjuk a, a világ jólétének még mindig, és 50%-át adjuk a, a, a társadalombiztosítási és szociális kiadásoknak világszerte. Hát ez az európai életforma. Mondhatjuk azt, hogy itt maradunk, jó, ez egy olyan társadalmi modell, amely nekünk kedünkre való, vagy feltehetjük a kérdést, hogyan tartható ez fenn hosszú távon. Vajon képesek vagyunk-e továbbadni ezt a sikeres életformát, gyerekeinek és unokáinknak. Vagy sem. Tehát nem egy nem gyűlöletként vagy kizárásként értelmeztem az európai formát, én mindig egyfajta inkluzív fogalomként értelmeztem, és az, hogy védjük, vagy támogatjuk, aznak persze van egy bizonyos értelme, hiszen európai demokráciákban élünk. Ezt kérte is a, a, az elnökasszonyt, hogy, hogy így, gond, így vegye figyelem, és így is tette. Értem én, hogy a védelem, a protekció védelem, annak van egyfajta agresszív olvasata is, tehát hogy valami ellen védjük meg magunkat. De én az inkluzívabb értelmezést fogalom el, és azt is elmondom, hogy nagyon sok könyvet vásároltam életemben, de de nem azért vettem könyvet, hogy mi van a, a, a, a címében, hanem a szerző vagy a könyv tartalma miatt vásároltam a könyvet. És is azt gondolom, hogy a, a, a szerző és a tartalom alapján e, döntik el, hogy mely, ez a könyv miről szól, és nem a borító lap alapján. És ez a biztosokkal való kapcsolatommal, kapcsolatban, de Johanssonnal biztossal, de a többiekkel együtt is biztos a kapcsolatban is. Meg ismétlem azt, amit a meghallgatás során mondtam, ez ügyben, hogy én, és a missziós levelemben is leírtam, egy nagyon konkrét feladatrendszerrel kell dolgozzak, maximalizálnom kell és optimalizálnom a, a biztosokkal való együttműködést. Ez nem azt jelenti, hogy helyettesítem őket, nincs is ilyen ambícióm vagy, vagy, vagy szerepem, ám bármely legitimitációs meghatalmazás, ebbe házból érvekező is, nyilván azon alapszik, hogy amit megígérünk, azt meg is tesszük. A migráció, cselekvési terv, európai oktatás, skills agenda sorolhatnám, ezek konkrét vállalások, melyeket a biztosokkal együtt és a biztosok helyett kell, hogy az én portfóliómban elintézzek. Visszatérve a számtalan kérdésre, amelyet felvetettek, nagyon részletes jegyzeteket készítettem, remélem, hogy nem vesztem el a fonalat. Hadd kezdjem a biztonságpolitikával. Szerintem nagyon világosan fogalmaztam, amikor azt mondtam, a jövőbeli biztonsági stratégiánk olyan lesz, amely foglalkozik mindennel, ami a technológiai haladásból ered, meg a hagyományos fenyegetésekre is válaszol. Szerintem hiba volna egyik egyiket privilegizálni a másikkal szemben. Nem lehet digitális infrastruktúrát építeni, ha csak nincsen megfelelő válaszunk a kritikus fontosságú fizikai infrastruktúra kihívásaira. Nem lehet cyber vagy internetes lépéseket tenni, ha csak nincs meggyőző válaszunk a reptereket, az atomerőműveket fenyegető fizikai veszélyekre. Ezek tehát csak kézek kézben haladhatnak. A határon átnyúló biztonságpolitikai fenyegetés pedig nyilvánvaló, hogy olyan terület, ahol a jogi alapunk erősebb, ahol igazi változást tudunk hozni, együtt a tanácssal és a tagállamokkal, és ahol meg tudjuk mutatni, hogy az EU milyen hozzáadott értéket tud hordozni. Nagyra értékelem az olyan ügyeket is, mint amit Sophie Hetfeld említett, például a családon belüli erőszak kérdéseit, Jurova és Reinders biztosokkal egy új gender stratégiát bevezetünk, amelyet van der Leyen a szemekbe is jelentett, és ez magától értetődik, hogy ez a kérdés ebben az összefüggésben is kell, hogy szerepeljen. És ugyanez igaz az áldozatok, sérülékeny lakossági csoportok, menekültek elleni erőszakra, de megint figyelmeztetnék azon nézet ellen, hogy vagy digitális, vagy fizikai biztonság vagy ez, vagy az, egymás kizáró. Nem. Mind a kettő kell, hogy és stratégiai dokumentumban rögzülve, egymáshoz kapcsolódva szerepeljen. És a következő év harmadik évben lesz ennek itt az ideje. A biztonságpolitika kártyában még egyszer. Nem osztom azt a félelmet, hogy a biztonság az emberek megfigyelését jelenti. Tudom, hogy vannak ilyen félelmek, ám aztán nagyon világosan fogalmaztam arról én is, hogy az alapjogokat nem fogjuk csak egyfajta függetfelevéleként alkalmazni a biztosabb politikai javaslataink terjesztésekor. Ez nem egy, csak egy ilyen melléklet, vagy utólag hozzátett dolog, hanem ez a lényege a, a, a biztosabb politikának. Ezzel kezdődik és vannak megfelelő garanciák arra, hogy ez tényleg így legyen. Már most is. Hogy fogok az agyszerűek most Törökországról? Különféle perspektívából vizsgálták Törökország kérdését. Minden hozzászólás és érvényes volt, és legitim szerintem. De hadd mondjam el, hogy nem csak úgy hasonló döntöttünk, hogy becsomagodunk, miért nem mennénk Törökországba? Hát menjünk csak oda. Nem így történt a döntés. Ha már, ha már itt van, Aténban vagyunk, hát ugorjunk el Törökországba. Hát nem így történt, hanem egy nagyon méreható vita alapján a belügyminiszterek tanácsával az ebéd munkaebéd során újra és újra megvitattuk egy ilyen látogatás hasznosságát, és meglepő konvergencia, már-már konszenzus volt érzékelhető minden tagállam részéről, kvázi konszenzus, hogy egy törökország utazás bizony hasznos volna Európa számára. Aztán mindezek ellenére persze garantálnak kell, hogy a török fél értse, miről szól ez az út, és ez meg is történt, mert van der Leyen asszony Erdogán úrról egy hosszú telefonbeszélgetést folytatott az utazásunk előtt, amiben világosá tette az egésznek a kontextusát. Nem azért mentünk oda, hogy, hogy általában rendezzük az EU-Törökország kapcsolatrendszert, ami, mint tudjuk, nem éppen a fénypontján van, vagy a csúcspontján van, nem geopolitikai tervekkel mentünk oda, vagy nem, és sem mondtuk Szíria nevét, hanem azért mentünk oda, hogy három nagy üzenetet fogalmazzunk meg, amit itt is meg tudok ismételni. Először is. Azt mondtuk, hello, mi vagyunk az új csapat. Ez talán fontosabb, mint ahogy hangzik, mert a kimenő csapattal való együttműködés szintje nem mindig volt stabil. Jó, hogy lássák, látják azt, mi vagyunk az új tím. Másodszorban megköszöntük nekik, Zippelt asszony, mert igen, ebben az összemben a világon a földgolyón a legtöbb menekült, nem egy főre számolva, de abszolút számban valóban a földgolyón a legtöbb menekült ebben az erőszakban van az UNHCR adatai szerint. És azért mentünk oda, mert erőfeszítést tesznek. Persze a mi segítségünkkel is, de 4 millió kétségbeesett embert valamilyen módon befogadtak és ellátnak. Ezt azért be kell látni. A harmadik dolgot elmondtuk nekik, nézzék, továbbra is folytat a, a, a migráció ügyében foglalkozni kell a Gecivel, mert a, a valóság, a történelem, a geográfia kényszerít bennünket erre. Igen, szóval azt mondja, is igaz, hogy még ott voltunk, nulla érkezés volt a görög szigetekre, senki se jött, még amikor elutaztunk, akkor hét hajó futott be. De hát ez nem ok arra, hogy ne folytassuk együttműködést, éppen arról hogy folytatni kell egy konkrét, specifikus összefüggésben, a migráció menedzserésben. Még egyszer, nem geopolitikai tárgyalás volt, nem adatokról beszéltünk, nem a nagy ügyekről, bővítésről, olajfúrásról, ezekkel már külön kell foglalkozni, hanem egy vállalás volt a migráció ügyében, és ez fontos volt, szükséges volt, és egészében nyitva hagyta a perspektívát. Nem értünk egyet Törökországgal abban, ahogy a menekültekre szent támogatást felhasználják. Szerintünk ezt nem a közvetlenül az államnak kéne felhasználni, hanem jobban szeretnénk a befogadó közösségeket, az ENSZ ügynökségeket és a sok civil szervezetet támogatni, akik részt vesznek a munkában, vagy például a menekülteknek az egészségügyi ellátását számla alapján fizetnénk, nem előre Hát egy kicsit beszéltünk arról, és nem értettünk egyet abban, hogy hogyan használják fel a pénzt, de abban egyetértünk, hogy most, hogy a 6 milliárdot elkötele, elkülönítettük erre, rászántuk erre, szerintünk helytelen lenne, és ezzel egyetértett a tanács is, felhagyni az együttműködéssel Törökországgal. Azonban arról folytatjuk a terjes, hogy hogyan használják fel a pénzeket. A meghallgatásomban is mondtam részletesen, hogy az új kezdet egyáltalán nem fogja félretenni azt az értékes munkát, amit ez a parlament elvégzett. Teljes mértékben tisztátban vagyunk azzal, hogyha az elmúlt időszakban haladást sikerült elérni, az pont önök miatt történt. És nem azért jövök ide, hogy megfigyelőként hallgassam meg önöket, hanem mint jogalkotóként hallgatom önöket, mert az önök munkája, az önök sikeres munkája, az 5-7 szöveg megvan, megszületett, ez nem fog elveszni. Épp ellenkezőleg nem kell nulláról kezdenünk a munkát, ez a munka ugyanis már folyamatban van. Azonban nagyon fontos, hogy a kezdőpont világos legyen. Van két alapvető szöveg, amelyekkel kapcsolatban nem sikerült megállapodás, jutni, ez nem az önök hibája volt, sajnálatos módon. Az Európai Unió, Európa nem járt sikerrel abban, hogy a Dublini reformot és az menedékérelmi eljárásokat véglegesítse. Ez a két szövegtervezet lesz tehát az új kezdetnek a központi eleme, meg sok olyan téma, amit említettek. Olyan csomagot szeretnénk bemutatni, benyújtani, amiről azt gondoljuk, hogy mindenki számára észszerű megoldást tartalmaz. Konszenzusra van szükség, és arra, hogy a paktum az érdekek közös megközelítését tartalmazza, hogy ezzel megakadályozzuk azt, hogy egy-egy tagállam lebontsa az egész folyamatot. Sok gondolatot nyújtottak már be, akár írásban is, a, ebből a házból is, és ezeket üdvözöljük. Most elérkezett a pillanat, hogy ebből az sok alapanyagból elkezdjük a végső épületet létrehozni. Sok ország adott ki nyilatkozatokat, de ne gondolják azt, hogy ezek közül bármelyik is a végső döntés lesz. A végső szövegtervezetet a bizottság fogja megalkotni, és ehhez nem csak nyertes-nyertes megközelítésre van szükség és kontext, konszenzusra, hanem hatékonyságra is. Nem fogunk olyan dolgot javasolni, ami gyakorlatban em, megvalósíthatatlan lesz, még akkor sem, hogyha a tagállamok beleegyeznének. Sőt, egy tovább mennék. Semmi olyat nem fogunk javasolni, anélkül, hogy önök hát meg nem kérdeznénk, hogy találnak-e benne hiányosságokat. Azért, mert Európa nem teheti meg azt, hogy e témában kétszer valljon kudarcot. Ez a kudarc óriási hatással lenne, megrázná az emberek hitét az Európai Unióban, és ezt a kockázatot nem vállalhatjuk. Úgyhogy minden lehetőséget ki fogunk használni, a jó akaratot, a mindenkinek a hozzájárulását fel fogjuk használni, hogy a megfelelő megoldást megtaláljuk. És ismét tovább lennék egy lépése. Az első körből amikor felvettük a kapcsolatot a kormányokkal, illetve a képviselőkkel, azt éreztük, hogy van némi pozitivitás, ami kezd felszínre bukkanni. A politikai légkör ma más. Egy új ciklus kezdődik, egy új kezdet. Ez az emberek erőfeszítést tesznek arra, hogy a lehető legtöbb jóhiszeműséggel forduljanak a politikai építkezéshez, és vannak olyan hangok bizonyos tagállamokban, amelyek megállapodás felé mutatnak, és remélem, hogy a jövő tavasszal be tudunk nyújtani egy észszerű javaslatot önök elé. És most néhány konkrét téma, amit felvetettek a képviselők. Először a Brexit. Világos, hogy a biztonság az egyik kulcsfontosságú kérdés lesz a jövőbeli kapcsolatunkban az Egyesült Királysággal. A biztonság lesz az alapvető minimum minden, bármilyen jövőbeli Brexit utáni kapcsolat alapja lesz ez. Ugyanakkor ne felejtsük el azt, hogy az Egyesült Királyság harmadik ország lesz, és nem lesz Schengen ország. Tehát a kapcsolatnak nem lesz olyan mélysége, mint egy tagállammal. Ez világos. Azonban stratégiai partnernek fogjuk tekinteni biztonsági kérdésekben az Egyesült Királyságot, és igyekszünk majd biztosítani azt, hogy az átmeneti időszakban megtaláljuk a jövőbeli kapcsolatok legjobb módját kialakítani. Horvátország. Tisztában vagyunk azon állításokkal, hogy bántalmazásra került sor, és ezt az incidenst rendkívül komolyan vesszük. Az emberi jogok védelme, a menedékkérők és más migránsokkal kapcsolatos erőszak alkalmazása a határokon, az erre vonatkozó állításokat komolyan meg kell vitatni, és meggyőzően kell kezelni ezt a kérdést. Szoros kapcsolatban vagyunk a horvát hatóságokkal, és Johansen biztos tegnap arról tájékoztatott, hogy megvitatta ezt a horvát illetékes miniszterrel, aki elkötelezettnek mutatkozott arra, hogy a bántalmazó bánásmóddal kapcsolatos kivizsgálás lefolytatja. Ami a civil szervezeteket illeti, a meghallgatáson is elmondtam, és ismét elmondom, hogy ők nem probléma, hanem a megoldás részei. Meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a civil szervezetek, amelyek jó munkát végeznek, a földközi tenger térségében, őket meg kell védeni, meg kell óvni, ugyanakkor mindezt az előreláthatóság keretében kell végrehajtani, ami lehetővé teszi azt, hogy a helyzet kezedése hatékony maradjon. Vannak például mentési mini megállapodásaink, hogyha mondhatom így, például októberben Málta és más tagállamok megkötötték ezt, de sajnálatos módon a tanácsban nem lehetett, nem sikerült elfogadni. Valamilyen szinten ez érthető, mert most az általános helyzetre vonatkozó paktumot szeretnék már látni a tagállamok, de ami a civil szervezeteket illeti, struktúrát megoldásra van szükség, nem jó az adhok helyzet, ami a múltban sem volt segítségünkre, és a jövőben sem lesz. Görögországra térnék át, többször elmondtam, hogy a szigeteken kialakult helyzet nem olyan, mint amit örömmel látunk. Személyesen nekem fáj, európaiként és görögként is ezt látni. Ugyanakkor legyen bátorságunk kimondani azt, hogy Görögország egyedül áll. Európa nevében egyedül kell kezelnie egy soha nem látott migráns áradatot, anélkül, hogy rendszer szintű javulás történt volna a tehermegosztásban, és az önkéntes szolidaritás soha nem fog megoldásra vezetni is. Strasbourgból, Brüsszelből diagnosztizálhatjuk a helyzetet, de gyakorlati megoldást kell találni, és szolidaritást nem csak pénzügyi tekintetben és nem csak adhok megoldásokkal, hanem a menedék jogszabályok reformjával. Ezek reformja nélkül Görögország, mint első belépési ország soha nem fog könnyebb helyzetbe kerülni, ami a befogadást és az integrációt illeti. Remélem, hogy Európa sokkal jobban fog teljesíteni az elkövetkező években az integráció és a befogadás területén. Először is azért, mert fokról fokra társadalmaink felismerik, hogy ez prioritás, másodszorban azért, mert az új európai környezet kéri tőlünk, hogy a jogokat adjuk meg, az új európai szociális alap pedig a következő pénzügyi keretben le fogja fedni a hosszú távú befogadás kérdését is, sokkal több pénz fog tehát menni a migráció során érkezettek befogadására. A befogadásról tehát még ö, sokat tudnék beszélni, de már csak négy percen van. És ezt az iszlamofóbia és az antiszemitizmus kérdésének fogom szentelni. Önök nem tudhatják, mert ez már a meghallgatásom után történt, de ugye a portfólió a legutolsó simításai korán, során Helena Dali portfóliójából Jurova asszonynak át ö, utaltak bizonyos témákat, a az antiszemitizmus és a vallásszabadsággal kapcsolatos témák átkerültek hozzám, az antiszemitizmus, az iszlamofóbia, és mindaz, ami a gyűlöletbeszédhez kapcsolódik, teljes mértékben elfogadhatatlan és összeegyeztethetetlen az európai életstílussal. Tulajdonképpen pontosan az a mi definiáló erőnk, hogy olyan társadalmakat tudtunk kialakítani, ahol ezek a fajta megnyilvánulások elfogadhatatlanná váltak, megértem, és egyetértek azzal is, hogy sajnos az iszlamofóbia és az antiszemitizmus is növekvőben van, úgyhogy mindent megkívánok tenni annak érdekében, hogy állandó párbeszédet folytassunk ezekkel a közösségekkel, és nagyon remélem azt is, hogy pozitívan tudunk majd ebben a kérdésben hatni. Skinas biztos, nagyon szépen köszönjük. Természetesen nagyra értékeljük azt is, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy az időt is jól használja ki, de hogyha jól értem, akkor egy 30 másodperces kérdést még Szippel asszonytól engedje meg, és aztán arra egy 30 másodperces választ, vagy egy megjegyzésről van szó. Tényleg 30 másodpercben kérem. Köszönöm. Szippel asszonyt, és engem állandóan összekevernek. Intveld hol van szó. Ne haragudjon, tényleg összekeverem önöket. Köszönöm szépen ezt a hosszú, kimerítő választ. Egy rövid megjegyzésem lenne azzal kapcsolatban, amit ön mondott a mm, családon belüli erőszakkal kapcsolatban. Itt 3000 áldozatról beszélünk évente. ezt az esélyegyenzős, ezt az esélyegyenlőségű problémán, vagy illetve hogy az esélyegyenlőségi kérdéseken keresztül kívánja megoldani, hát ez nem egy jó megközelítés, ez egy konkrétan egy bűnügyi kategória, tehát a biztonsági szempontból kell ezt megközelíteni. Rendben, elfogadom. And just to conclude, let me remind you all that... Most pedig arra is emlékeztetnék mindenkit, hogy 2020 elején meg fogjuk vizsgálni azt, hogy az Europol és legalább nyolc afrikai és középkeleti orsz, közép, keleti országgal kapcsolatos adat cserével kapcsolatban. Szeretnénk az erre vonatkozó információkat időben megkapni. Másodszorban meg is fogjuk hívni Skinas urat ismét január végén, hogy számoljon be annak a kérdésnek a kapcsán, amely ugye Johansson asszony és az ön közös utazásait fogja összefoglalni. És végül pedig fogunk egy levelet is küldeni az Európai Bizottságnak a menekültügyi paktumhoz kapcsolódóan. Ez megint csak januárban lesz aktuális, úgyhogy biztos, hogy akkor is lesz majd még idő arra, hogy beszéljünk a legális migrációs lehetőségekről is, mert ön is utalt arra, hogy ezek nagyon fontos lehetőségek, és várjuk is azt, hogy az Európai Bizottság nyissa meg a legális bevándorlási lehetőségeket. Ezt pedig a migrációs és menekültügyi paktum véglegesítésével párhuzamosan kell majd megtenni. Turpulainen miniszter asszony van itt, Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönjük Skinas alelnöknek a megjelenését, és azt, hogy jól kihasználtuk az időt, mindent, minden jót kívánunk önnek, és boldog karácsonyt főként, hogyha addig nem találkozunk még. Köszönöm szépen! Now, please stay in the room. Kérem, maradjon mindenki a teremben. Ne dezertáljanak. Stay in the room because we have a way to go. Még sok munkánk van, másfél óra, és három fontos napi rendi pont. We're gonna pack this three... Ezt a három napirendi pontot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 egy libe extra ülésre, a plenárissal párhuzamosan, de hát sajnos ilyen világban élünk. Úgyhogy próbáljunk meg mindent megtenni annak érdekében, hogy az agendát be tudjuk fejezni. Nos, hát először is elmondanám, hogy lehetőségünk van ma arra, hogy eszmét cseréljünk. With the Council Presidency a tanács soros elnökségével, Tupurainen eh, miniszterasszony képviseletében. Még egyszer üdvözlöm Önt itt a Libe szakbizottságnál. Nézzük, hogy milyen releváns napirendi pontok várnak még ránk. November 19, Európai Tanács eh, végkövetkeztetések az éves eh, jogállamisági párbeszéd témájában. Kettes. Follow-up parlamenti eh, javaslat alapján a hetes cikk eh, pont egyes bekezdés eh, eljárásáról a magyarországi jogállamiság helyzetével kapcsolatban. Tudjuk azt is, hogy a finn elnökség alatt volt egy második meghallgatás a hetes cikk egyes bekezdés értelmében megrendezése került, a finn elnökség meghívta az Európai Parlamentet is, hogy részt vegyen ezen az úgynevezett informális munkareggelin. Az Európai Parlament tehát részt vett ezen a reggelin, mindezt a külügyminiszteri tanács előtt. Debo Corfield asszony a jelentéstevő, és Inteveld asszony a demokrácia, jogállamiság, alapjogok monitorozó csoport elnökeként képviselték az Európai Parlamentet, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sajnáljuk azt, hogy annak ellenére, hogy minket meghívtak, az informális véleményünket egy formális ülésen kellett be, szerettük volna bemutatni, de hát az erre vonatkozó kérdésünket elutasították. Ugyanakkor nagyon örülök annak, hogy Titi Tupurájnent köszönhetem itt a Libe szakbizottságnál, hogy a tanácsi végkövetkeztetésekről tájékoztassa bennünket az e- a magyarországi jogállamiság helyzetével kapcsolatban. Ezen kívül nagyon nagy lehetőség ez arra is, hogy kérdéseket tegyünk fel, és erre válaszokat kapjunk az igazságügyi biztostól. Önt is szeretném köszönteni. és kérem, hogy beszéljen majd a bizottság véleményéről ezzel a ezen igen releváns, de nagyon kényes ügy kapcsán. Itt vannak a jelentéstevőink, árnyékjelentéstevőink, akik röviden kérdéseket fognak feltenni. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ez ebben a második napirendi ponton belül az első időszlotot emésztheti csak fel. Másfél óra alatt kell majd végigmennünk Magyarországon, aztán Lengyelország kérdésében, és végül pedig lesz még néhány perc arra is, hogy eszmét cseréljünk, illetve meghallgassuk a prezentációt a LIBE máltai missziójával kapcsolatban, amelyet igen sürgős körülmények között valósítottunk meg néhány héttel ezelőtt, most decemberben egyébként. Tehát akkor először megadnám a szót Tupulainen biztosnak, hogy tájékoztasson bennünket a magyarországi jogállamiság helyzetéről. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Kedves parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Nagyon sok barátot is látok itt, úgyhogy kérem, hogy fogadják el a köszönet nyilvánításaimat. López Aguilar úrnak köszönöm, hogy meghívott engem erre a jogállamisággal kapcsolatos ülésre. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek. Önök is tudják, hogy a jogállamiság előmozdítása az egyik legfontosabb prioritás a finn soros elnökség szemében. Én személy szerint nagyon intenzíven dolgoztam ezen fontos kérdéskörben az általános ügyek tanácsán belül. Nagyon sok oknál fogva időszerű az, hogy az európai értékekről beszéljünk, hiszen egyre nehezebb helyzetet tapasztalhatunk mind Európában, mind pedig globálisan, és az Európával kapcsolatos elvárások is növekednek az emberek szemében. És figyelembe kell ezt mindig vennünk. Az Európai Unió mindenek előtt egy értékközösségként értékelhető. Éppen ezért az európai identitás része a jogállamiság tulajdonképpen sarokköve az összes tevékenységünknek. Ezen kívül pedig nagyon is gyakorlatias vonalai is vannak ennek a kérdésnek, hiszen a jogállamiság, a minden a társadalom, a vállalkozói szféra és az emberek életére is hatással van. Most pedig hat térjek rá a mai napi témánkra, a tanács jogállamisági párbeszédjére. Feltettük magunknak azt a kérdést, hogy hogyan lehet ezt a témát erősíteni. Júliusban, szeptemberben és novemberben találkoztunk ebben a körben. Az volt a célja, hogy erősítsük meg az unió jogállamiságot szolgáló eszközeit, és hogy teremtsük meg azokat a szinergiákat, amelyekre szükség van. Itt leginkább a megelőzésre kell odafigyelnünk, azt szeretnénk, hogyha a problémákat minél hamarabb meg lehetne előzni. Konkrétan arra gondolok, hogy a célunk az európai eh, tanácson belül értelmesebbé és eh, erőteljesebbé szeretnénk tenni a jogállamisági párbeszédet. Éppen ezért eh, egy írásos formanyomtatványt, kérdéseket tettünk fel a tagállamoknak, figyelembe véve mind a pozitív, mind a negatív trendeket. Azt is javasoltuk, hogy az új éves jelentés a jogállamisággal kapcsolatban egyfajta háttéranyagként is a, alkalmazható legyen ezen párbeszéd kapcsán. Novemberben a válaszok kapcsán a delegációk többsége készen állt arra, hogy az általunk javasolt módon járjunk el. Vagyis ezeken az elemeken haladva 26 tagállam támogatását élvezzük. Ez pedig azt jelenti, hogy tovább tudjuk erősíteni a szinergiákat, és egyfajta ciklus tudunk kialakítani az Európai Bizottsággal együtt. Ez hosszú távon mindenképpen egy hatékonyabb probléma megelőzést fog lehetővé tenni konstruktív módon. Kedves barátaim, engedjék meg, hogy most a 7 cikk 1-es bekezdés eljárásra térjek rá Magyarországgal kapcsolatban. Önök is tudják, hogy az első meghallgatást Magyarországgal kapcsolatban a szeptemberi általános ügyek tanácsán tartottuk meg. Majdnem egy év telt el azóta, hogy az Európai parlament részéről megkaptuk az illetékes anyagot, éppen ezért úgy gondoltuk, hogy elérkezett az idő arra, hogy megtartsuk ezt az első meghallgatást. Ez egy általános meghallgatás volt, mindenféle témákat felvetettünk, amelyek a parlamenti javaslatban szerepelnek. És főként Magyarországnak lehetőséget jelentett ez arra vonatkozólag, hogy elmondhassa saját véleményét. A múlt héten, decemberben az általános ügyek tanácsán tartottuk meg a második meghallgatást. Itt pedig három kérdésre koncentráltunk. A szólásszabadság volt az egyik, a ö, igazságszolgáltatás szabadsága, illetve az akadémiai szabadság. A meghallgatásokkal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a tagállamok kérdéseket tehettek fel, és ki is használták ezt a lehetőséget. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy konstruktív szellemben folytak le ezek a meghallgatások, ugyanakkor nagyon őszinte párbeszédre került sor. Egy eljárási konklúziót tudtunk meghozni, és ez a következőkben fejthető ki. Miután itt egy olyan eljárásról van szó, amelyet az Európai Parlament kezdeményezett, állandóan tájékoztatni kell a tanácsot. Ezzel együtt a az első meghallgatás alapján a parlamentet is tájékoztattuk, illetve a, tá- a parlament véleményét is tolmácsoltuk a résztvevőknek. López Aguilar úrral és Debus Corfield asszonynal is találkoztunk. Németország és Horvátország, mint a Trojka tagjai is részt vettek ezen a találkozón. Ezen kívül volt egy informális miniszteri munkareggeli is, amelyen részt vettek az Európai Parlament és az Európai Bizottság képviselői is. Nagyon örültem annak, hogy ez a munkareggeli nagyon hasznosnak bizonyult a Magyarországgal kapcsolatos eljárás kérdésében. Úgyhogy még egyszer szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a Libe szakbizottságnak a kiváló együttműködést, a soros elnökséggel való együttműködése gondolok ebben az igen fontos kérdésben. Kedves barátaink, közös értékeinket védendő, nagyon fontos feladat az, hogy minden intézmény erőfeszítéseket tegyen ennek, ezeknek az értékeknek a megőrzéséért. Próbáljuk meg együtt dolgozni ezen értékekért a jövőben is. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseket. Brian. Köszönöm Tuprainen miniszterasszony és a finn elnökségnek, amely most zárja a fél évét. Kezdjük meg a vitát. Azt javaslom, először hallgassuk meg Három percben a jelentéstevőnket Koffert urat, és aztán az árnyék előadó kapnak szót. Ahhoz, hogy ezt a meglehetősen sűrű programot kezdeni tudjuk, másfél percet kapnak az árnyék előadók, és egy-egy percet a képviselők. Felsorolom a neveket, akik jelentkeztek szóra, talán érdemes lejegyezni, kifejezetten, hogy kamerák is filmeznek bennünket élőben, az M24-es TV és a Polsat televízió. Itt élőben közvetítik az ülést. Ha nincs ellenvetés, akkor megadjuk ezt az engedélyt nekik. Kezdjük most a munkát, de egyre többen jelentkeznek. Ezért fontos, hogy mindenki tartsa az időt, mert Lengyelország témájával is foglalkoznunk, meg Máltát, Máltával is jelentéstevő. Verbus Korfeld asszony három percben. Köszönöm. Franciaul beszélek. Köszönetet mondok a finálnökségnek az együttműködésért ezen munka során, és a parlament gratulál a az elnökségnek a parlamentával kapcsolattartás sikerességért. López Aguilar úr azonban tényleg szerette volna hivatalosan is képviselni a az állásfoglalását, az álláspontját az Európai Tanácsban, és erre még várunk. Köszönjük, hogy megszervezték az említett munkareggelit, de ez csak informális volt. Mm, most ezt nem akarom tovább hangsúlyozni, hiszen más témákra is szeretnék kitérni. Az őszinte együttműködés a három intézmény között további fejlesztésre szorul, és mindannyiunknak érdeke az, hogy a mi hosszú távú tapasztalatunkat a Magyarországgal kapcsolatos dosszié kapcsán kihasználják. Ez a szakérdelem nem csak az én kezeimben összpontosul, hanem több képviselő kezében itt a parlamentben, már több mint tíz éve foglalkozunk ugyanis ezzel a tévával. Az informális meghallgatás, egy informális reggeli, az nem volt annyira kielégítő, amennyire szerettük volna, de akkor is nagyon hasznos pillanat volt, hasznos lehetőség. Nagyon pozitív az, hogy az összes tagállam részt vett ezen, számos miniszter részt vett ezen, illetve a finn elnökség bátorságának köszönhetően felkészültek voltak a tagállamok, elkötelezettek voltak, és nagyon, nagyra értékeltem azt is, ezt szeretném elmondani, hogy a reggeli előtti megbeszélésen azt hallottam több találamtól is, hogy elkötelezettek folytatni ezt az ügyet, nem akarják hagyni, hogy ez elsikkadjon. A reggelit követő meghallgatás zárt ajtók között zajlott, de nem hívtak meg bennünket. Ezzel kapcsolatban csak azt szeretném elmondani, hogy nagyon súlyos dolog történt. Élőben twittelt a magyar kormány szóvivője erről a zárt ajtók mögött zajló ö, tárgyalásról, ami sértés, és több tagállami képviselő is felvetette azt, hogy ez aggasztó. Jobban oda kell figyelni a jövőben, hogy ilyesmi ne fordulhasson elő. A finn elnökség és én a parlament részéről mióta követjük ezt az ügyet, azt tapasztaljuk, hogy több minden romlik. Ezzel kapcsolatban azt látjuk, hogy például az igazságszolgáltatás függetlensége, az akadémiai szabadság helyzete romlott. A reggeli során is kitértünk erre, de még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, hiszen ma a kulturális dimenzióban is romlást tapasztalhatunk, a véleménynyilvánítás szabadságának minden aspektusát megpróbálja kontrollálni a kormány. Ez új frontot nyitott, új jogszabályt terveznek, amely alapján a miniszterek döntelhetnek arról, hogy mi kerül a színházak műsorára. Ez aggasztó, újabb aggodalmakat szül. Most azt látjuk, hogy a Fontos, hogy tovább folytassuk a munkát a horvát és a német elnökség alatt is ugyanezzel a bátorsággal és ugyanezzel az elkötelezettséggel. Elnök, köszönöm szépen Delvo Corfield asszonynak, most pedig azt javaslom, hogy másfél percben szóljanak hozzá az árnyék előadók. Az összes koordinátor szeretne hozzászólni, és más képviselők is, úgyhogy kérem, az idő miatt tartózkodjanak attól, hogy túlmennek a másfél percen. A néppárti árnyék előadóval Metszó asszonyjal kezdem parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, miniszter asszony. Ez utolsó alkalom, hogy találkozunk. Köszönöm a nagyon szakértői és hatékony elnökséget. Ebben a témában azt hiszem elmondhatom, hogy a néppárt egyetért a többi frakcióban abban, hogy a parlament jó lett volna, ha bevonják a parlamentet is, az árnyékelődokat is bevonják ebbe a reggeli informális ülésbe, mert akkor minden politikai frakció részt vehetett volna, képviseltette volna magát a e téma tárgyalása során. A frakció álláspontja mindig az, hogy mindenhol működnie kell a jogállamiságnak, és a szerzőségben érvényesülő elveknek, értékeknek mindenhol meg kell lennie. Ám azok a mechanizmusok, amelyek európai szinten rendelkezésre állnak, hogy láttuk az elmúlt években, nem mindig ön eredményesek vagy hatékonyak, hogy célt érjenek. Az érvünk nem, nem arról szól, hogy megbüntessünk valakit, vagy valamit, hanem az, hogy az európai állampolgárok várakozásait tiszteletben tartsuk, és ehhez átfogó és független jogállamisági mechanizmus van szükség, amely minden tagállamot egyenlő módon, független módon értékel. itt tudjuk a különféle vádaskodásokat és a félre a, a az igazi egyenlőséget megteremteni, és olyan vádokat elosztatni, hogy részrehajlóak volna, volnánk, vagy volna bárki. Az mindig meglep engem, hogy milyen gyorsan megváltozik a hang, attól függően, hogy milyen, kor, milyen pártunk van kormányon. Szerintem ezen túl kell lépni ezeken a párthatárokon, és e, e, ilyen módon kell értékelni minden tagállamot. Köszönöm szépen, Örök asszony, a másik el, árnyék előadó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! miniszterasszony. Egyre több év telik el, és az Európai Uniós intézmények is új ciklust kezdenek, miközben egyes EU tagállamok kormányai egyik határt a másik után lépik át, megsértik a jogállamiság egyre több területét, az állampolgári szabadságjogokat és a, eltaposva és a médiát magukhoz vonva. Az a benyomásunk sajnos, hogy egyfajta teljes büntetlenség tudatával tehetik ezt. Magyarországon nem régiben a bíróságok függetlenségét és az akadémiai szabadságot megsértve Orbán Viktor kormánya igyekszik a kulturális intézmények szabadságát korlátozni, hogy a zöld kollégám elmondotta. Szerintem az kell legyen a mostani Európai Uniós vezetés ambíciója és szerve, az új Európai Parlament, az Európai Bizottság és az új tanács elnökség célja, hogy eredményesen, gyorsan és elkerülhetetlenül elszámoltassa mindazokat, akik a jogállamiságot megsértették, és konzisztens módon alkalmazzák a hetes beli eljárást, és emellett, sőt mindenek előtt olyan mechanizmusokat hozzanak létre, amelyek a jövőbeli jogállamiság megsértéseket, az emberi jogsértésektől elriasztanak mindenkit. Persze a tagállami kormányok és politikai pártok azok, a jogsértők, mint, az, mint sem az európai állampolgárok, mint a magyar emberek, azok, akik meg kell szenvedjék ezeknek a cselekvéseknek a konzekvenciáit. Köszönöm, Pirek asszony, a Rinyú részéről, Ugáru asszony. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, csak néhány gondolat arról, hogy mi történik Magyarországon és Magyarországgal. De erről ezt megelőzően egy általános megjegyzés, ami szerintem nagyon fontos, addig a pillanatig, amíg nem tudunk mindannyian közösen egyetérteni abban, hogy a hetes cikk a jelenlegi egyhangúsági szabály alapján soha nem fog ormára hatást gyakorolni. Ezt el kell ismernünk, hogy olyan jog jogállamisági mechanizmusra van szükség, ami véget vet ennek a helyzetnek. Olyan jogállamisági mechanizmusra van szükségünk, ami erős, világos és pontos szabályokat tartalmaz, és amikor ez a mechanizmus megszületik, akkor is, hogyha az egységességi szabály megmarad, nem tudom mennyire lesz hatékony ez a mechanizmus. A másik. Egy budapesti konferenciáról jöttem a médiaszabadságról. Haldoklik a médiaszabadság, szép lassan haldoklik, Magyarországon. Amit hallottam abban a teremben, az hát borzongató volt, amikor Orbán neve elhangzott, egy európai országban, egy Európai Uniós országban elfogadhatatlan, hogy a közmédia gyakorlatilag teljes mértékben ellenőrzött. Elhangzott, hogy nincs orosz propaganda Magyarországon, de ennek az az oka, hogy Orbán propagandája olyan erős, hogy nincs szüksége Putyin tanításaira, hanem elég saját maga is. Igazából arról szól a verseny, hogy ki végzi jobban a dolgát e tekintetben. A harmadik megjegyzésem az, hogy ideje, hogy sokkal átláthatóbb legyen a tanács a meghallgatásaikkal kapcsolatban, a jogszabályalkotó folyamataival kapcsolatban, különben a Twitter üzenetek és a féligasságok időszakát fogjuk érni, ami szégyenletes. It'll be Mr. Nicholas Bay. Köszönöm szépen, az egy részről Nicholas Bay kap szót. Not there. Nincs itt. Senki sem ugrik be. Helyette a frakcióból, akkor a konzervatív frakció részéről Jadwiga Wietniewska asszony. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen, miniszter asszony. A hetes cikk politikai fegyverré vált, egy olyan korbácsá, amivel demokratikusan megválasztott kormányokat ostoroznak. Egyesek azt gondolják önök közül, hogy ezek a kormányok nem megbízhatóak, mert nem követik az önök politikai irányvonalát. Az előző hozzászóló álhírekről, dezinformációról beszélt. Hadd mondjam el önöknek, hogy önök meglehetősen gyakran élnek ezzel a dezinformációs eszközzel, mert újra és újra ismétlik azokat a híreket, amelyek nem igazolhatóak, és amelyek való, a valóságtól igen messze esnek. Az EU szuverén tagállamok közössége, szövetsége kéne, hogy legyen. A tagállamoknak joga van megválasztani saját demokratikus többségeik révén a saját kormányaikat, illetve megalakítani azokat. Amit önök tesznek, az nem más, mint hogy megpróbálják rákényszeríteni a tagállamokat arra, hogy megsértsék a jogalamiságot. Orbán úrnak adnak igazat azzal, ha azt mondják, hogy olyan híreket terjesztenek, hogy a magyarok félnének Or Orbán Viktortól. Ez nem komoly viselkedés ilyesmit állítani. Hadd mondjam el, Magyarországon demokratikus kormány működik, a magyar kormány figyelembe akarja venni, elsősorban saját állampolgára igényeit akarja figyelni. Az EU nem egy, nem egy szuperállam, hanem szövetség. Not make it here. She is attending some other commitment. Látom, hogy uh, itt uh, nincs, nem tud mindenki idejönni, úgyhogy most uh, a GUE részéről Cornelia Ernst következik. Éppen így van. Manebrők Genfben van, szakbizottsági feladatainál a következőt szeretném elmondani. Még kell nézni, miről van is szó. Nem arról van szó, hogy az önrendelkezését egy népnek, vagy egy nemzetnek csorbítanánk, vagy bármilyen módon intézkednénk bürokratikus eszközökkel, hanem alapvető emberi és szabadságjogokról van szó. El kell mondjam, hogy demokrácia alapköveiről van szó. És ezért az én kormányomban azért, mennek, azért mentek annak idején 89-ben az utcára az emberek Kelet-Németországban, ezt a váltást akarták, azt akarták, hogy szabadon élhessenek, és e szabadságjog mindenkire érvényesek legyenek. Ez az első pont. A másik, amit el akarok mondani, hogy kell egy jogállamisági mechanizmus, egyik kollégám már elmondta, ami több, mint a jogszabályos értés eljárás. Az egész cirkusz, ami lefolyik e körül, szerintem nem elégséges, nem működik. Tehát amikor ezt létrehozták, azt gondolták, hogy minden emberben, ha valaki belép az EU-ba, és nem is lehetségesek ilyen komoly jogsértések, az állam, a, a jogállamiság majd nem sérül. Hát nem így van. A harmadik kérdés, a state of play, a helyzet állása, hát hogy is van? Miket mondanak a magyar kollégák? Mik az érveik? Mi történik? Mi foly, mi, felé mennek a dolgok? az Európai Bizottság milyen további lépéseket tervez és lát. Erről kapcsolatban, ezzel kapcsolatban szeretnék többet hallani önöktől. Köszönöm. Most azt látom, hogy gyakorlatilag minden koordinátor beszélt már, illetve is szeretne beszélni, úgyhogy másfél percet javasolok mindenkinek, ne többet, kérem. És akkor Zippel asszony kezdi, öné a szó. Köszönöm szépen. Nagyon rövid lenne a kérdésem az elnökséghez. Amikor az eszközökről beszélt és a megelőzésről, akkor ön arról beszélt, hogy 26 tagállam egyetértett. Hát egy kicsit meglepett az, hogy pontosan hogyan nézhetnek ki ezek az eszközök, és volt itt egy másik jogszabályról is említés, amikor a Humán Erőforrás Minisztérium a helyi színházak igazgatóinak kinevezéséről is dönthet. Ez természetesen a legutolsó választások után történt meg. Volt-e erről szó Brüsszelben kedden, és vajon beszéltek-e arról is, hogy gyakorlatilag a az ellenzék jogait is megnyírbálják, mert nem tudnak teljes frakciókat alkotni. Nem szeretnék most a demokrácia és a jogállamiság szisztematikus megsértéséről beszélni, de azért finoman szólva furcsának találtam azt, hogy az egyik kollégánk azt mondta, hogy ők mindig is támogatták a jogállamiságot, és hát furcsa az, hogy most itt változások tapasztalhatók ezzel kapcsolatban. Mindenkit emlékeztetnék arra, hogy 2009-ben kezdődött itt az Európai Parlamentben a Magyarországgal kapcsolatos vita. Én akkor új parlamenti képviselő voltam, és mégiscsak ugye egy egész jogalkotási ciklusra volt szükség ahhoz, hogy megtaláljuk azt a többséget, amely kimondta azt, hogy igenis, és van jogsértése, és pontosan ez azért volt, mert egy frakció tehetett erről. Köszönöm szépen, Inteveld asszony következik. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy megköszönöm a finn elnökségnek és Tupurainen asszonynak külön a munkáját. Tudom, hogy ön igen elkötelezett. Ezzel együtt. Azt kell, hogy mondjam, hogy a tanács semmit sem tesz annak ellenére, hogy ön nagyon jó szándékú, de itt csak beszédről van szó, de semmi sem történik. És közben a demokrácia, a jogállamiság, az alapjogok gyakorlatilag meghalnak, meggyilkolják őket, és a tagállamok mégsem tesznek semmit. Én nagyon félek. És hát nagyon örülök annak, hogy itt szép szándékok vannak, de Magyarországon és Lengyelországban haldoklik a demokrácia. Egyébként más tagállamokban is az autoriter megoldások egyre inkább teret nyernek, és hát aztán a korrupcióról ne is beszéljünk. És mit tesz a tanács? Semmit. Semmit. Pedig mi kértük a tanácstól, hogy a máltai kérdést is vitassák meg. Beszéltek róla? Nem. Még egy szó sem esett róla. És közben tulajdonképpen terjed ez a fajta fertőzés, a tagállamok és a tanács azok, akik felelősek az Európai Unió dezintegrációjáért, mert az alapjogok, a demokrácia és a jogállamiság nélkül az Európai Unió nem fog tudni működni. Egyszerűen elhal. Elhal. Én nagyon remélem azt, hogy az ön kollégái végre vállalják a ráeső felelő, rájuk előső felelősséget, mert amikor például azt halljuk, hogy a holland miniszterelnök azt mondja, hogy nagyon aggasztó ez meg az, de hát ezért ez mégiscsak nemzeti hatáskörbe tartozik. Nem! Ez az Európai Unióról szól, és itt az ideje annak, hogy a tanács végre vállalja a felelősséget az Európai Unió egészéért elég volt a, nemzet, a nacionalizmusról, vagy a szuverenitásról beszélni, a tanácson itt a sor tegyen valamit. I know we are confusing. Tudom. Örülök, hogy köszönöm, de nem értek egyet önnel teljesen ebben, és nagyon sok idő eltelt, és amit létrehoztunk Európában, az nem más, mint az, hogyan lehet a liberális demokráciát autoriter módon átalakítani. Ugyanaz a terv. Először a médiát veszik magukhoz, aztán egy külső veszélyt festenek le, általában más vallásokat, és aztán a médiában levő hatalmukat visszajövve ezt súlykolják, aztán az NGO-kat, akik az emberi jogokat védik, kárhoztatják, a belső fenyegető erőként az, az áruló narratíva indul el, és aztán teljesen destabilizálják a demokratikus intézményeket, ez a, mindig ez a terület, aztán a kultúrát, aztán az egyetemeket támadják meg, és működik. Nem lehet tagadni, hogy működött nem csak egy tagállamban, és fel kell, fel kell emelnünk a szavunkat, nem tettünk eleget. Csak arra tudom sarkalni őket, hogy ha használjuk azokat az eszközeket, amelyek a tanács kezében vannak, tegyenek valamit. Egy dolgot nem említettek az MFF-ről szóló mostani vita, a pénz, többős pénzügyi tervet, a feltételhez kötött pénzeket kell meghatározni, hogy nem lehet felhasználni európai pénzeket csak arra, hogy kiépítsenek egy tekintélyű államot, és tovább stabilizálják az autoriter államot, a rezsimet. A tanács a mi oldalunk kell, kell legyen ebben, az, ebben a dologban. Thank you for year. Köszönöm. Jaki úr az ECR részéről. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy érdeklődéssel vártam ezt a vitát. Vannak olyan hangok, amelyek azt mondják, hogy szeretnénk megtudni, hogy Magyarországon ez a jogszabály, vagy a, a, a jogállamiság miről is szól tulajdonképpen. Nagyon sok minden elhangzott arról, hogy mennyire fontos a médiaszabadság, a jogállamiság, ezzel egyetértek hogy az egyetemek szabadsága is fontos, ezzel is egyetértek, de a kérdés az, hogy mivel szekték meg a jogállamiságot. Ezt senki nem mondta el, hogy ellenőrizhessük, hogy az érvek helytállóak-e vagy nem. Csak azt hallom, hogy romlott a helyzet, büntessünk, büntessünk. De én szeretném most felkérni mindannyiukat, hogy akkor, amikor megvádolnak egy országot, akkor lehetséges legyen már ellenőrizni, hogy ezek érvényesek-e vagy nem. Az egyik előttem szóló azt mondta, hogy amikor ő Magyarországon volt, és az emberek hallották Orbán nevét, az emberek megijedtek. Annyira féltek, hogy már negyedszer választották meg miniszterelnöknek ilyen nagy többséggel. Nos, az kedves kollégám, az önpártja, nem is remélhet ilyen eredményeket a választásokon. Ön nagyon szeretné, hogy az emberek öntől féljenek, igaz? Azt javaslom, hogy váljunk szakmaibá a vitában, és amikor azt mondjuk, hogy a jogállamiságot megsértik, mondjuk el, hogy mivel. Now, before, before... Köszönöm, mielőtt visszaadnánk a két vendégünknek a szót, akiknek meg kell adni a szót, fejezzük be a képviselők rövid kérdéseit. Egy perces kérdésekre van szó. Én szerasszony kezdi egy percben. Köszönöm szépen, úr. Köszönöm. Tupolány miniszterasszony. És köszönöm a kifejtett munkát és amit a elmúlt fél évben végeztek. Én szeretném azt a kérdést tovább folytatni, amelyet kollégám tett fel, hogy mi a következő lépés. Hiszen beszéltünk arról, hogy megsérték a jogokat, bár egyesek azt mondják, nem akarják belátni, hogy egyre szűkül a tér Magyarországon, elfogy a levegő, vagy hogy átpolitizálják a, a bíróságok rendszerét Lengyelországban. Ezek tények, és Lengyelországban jogszabályi döntés a jogszabály is kimondja tulajdonképpen, hogy átpolitizálták a bíróságot. Magyarországon pedig nagyon sok olyan helyzet van, amit, amit említhetnék ezzel kapcsolatban. A kérdésem az, hogy mi a következő lépés? Van valami lépés, valami haladás? És adnának példát arra, milyen megelőző intézkedéseket tesznek, mert említették, hogy vannak bizonyos preventív intézkedések, megvitatták ezeket. Miben állnának ezek? Erről jól lehet tudni. Minute. There are still two points to... egy percben. Thank you very much. While listening to... Köszönöm szépen. Meghallgatva a hozzászólásokat, úgy érzem, mint hogyha baloldali inkvizitorok között lennék. Úgyhogy kollégámnak a megjegyzését szeretném én is elővezetni, legyünk komolyak. Politikailag előítéletes és értelmetlen a Magyarország elleni támadás, egy politikai támadásnak indult, ami boszorkányüldözésbe fordult át. A magyar kormány több alkalommal tisztázta magát, és mindig nyitott párbeszédre volt hajlandó. Nem jogi előírásokra alapul ez az eljárás, hanem jogi álcában politikai támadás a migrációs politika és a keresztény konzervatív megközelítésünk miatt. A valódi probléma, amiről beszélnünk kéne, az Málta és egy újságíró meggyilkolása, amit a szociáldemokraták megpróbálnak levenni a parlament napirendjéről a héten, szerintem ez szégyen. <laughs> a Hungary, Most Magyarország napirendi pontját tárgyaljuk, van Lengyelországról is, és aztán Máltáról is lesz egy napirendi pont. Várja meg. A plenárison motováz. Várja meg, mondja az elnök. Donát asszony, parancsoljon. Egy percben. Köszönöm, elnök úr. A hetes cikket azért indították el, mert egy hosszú listája állt a magyar kormány intézkedéseinek, amelyek megsértették a jogállamiságot. Volt egy lista. Ez hosszú folyamat, és nagyon diplomatikus hangon intéződik csak bátorította Orbán urat, sok példát hallottunk, amit múlt héten történt az, hogy a kormány akkor a, a, a színházak felett erősítette meg a, a, a hatalmát, a parlamenti ellenzékkel kapcsolatos új szabályok. A kérdésem a következő. A önök tapasztalata és nézete szerint milyen lépéseket kell tenni ahhoz, hogy miközben az együttműködés helyett a magyar kormány továbbra is alássa a jogállamiságot? és ma hallottunk híreket arról, hogy heteszik a kapcsolatos meghallgatás szövegét a közvélemény akarja tárni. Vajon az elnökség támogatja ezt a javaslatot az átláthatóság mellett? És egy írásos kérdést helyeztetem be a tanácsnak a szeptemberi meghallgatás tárgyában, de, de választ még nem kaptam rá. Szerettem volna tudni, hogy vajon a kormány vagy nyilvános meghallgatást terveze valóban, vagy csak egyfajta egy ilyen kommunikációs kacsa volt mindez? One minute. Thank you, Köszönöm a szót, elnök úr. Sokan arra gondoltak, hogy esetleg az eljárás elindítása kapcsán majd Orbán Viktor észhez tér és nyugodtabb lesz. Nem ez történt az elmúlt egy évben radikalizálódott különösen az önkormányzati választások után amikor mind a szabad önkormányzatokat szabad színházakat szabad könyvkiadást és még hosszú listát sorolhatnék föl támadott meg újabban a fidesz kormány annak viszont kifejezetten örülök hogy az európai parlamentben a konzervatv keresztény néppárt tagjai közül is egyre több olyan hangot hallok hogy a jogállamiság az emberi jogok védelme az egyik legfontosabb keresztény érték és eszme. én nagyon remélem hogy a következő hónapokban ennek bizonytékát is adják hogy a keresztény konzervatv európai néppárt nem tud azonosulni azzal a politikával amit a fidesz képvisel ez talán talán egy lépés lesz afelé, hogy tényleg legyen Európában következménye annak, hogyha valaki lerombolja a demokráciát. Köszönöm szépen. I'll Szlovák nyelven fogok beszélni, mondja Uhrik úr. Két hónappal ezelőtt az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást az oroszok választásokba való befolyásának elítélésére. Hogyha valaki azt mondja, hogy Oroszország e, független, vagy semleges, akkor propagandával várolják. De hogyha valaki szájára veszi Soros úr nevét, akkor azonnal elítéljük. Amikor az e, Soros úr által alapított egyetemről beszélünk, hát az nem is volt igazából egyetem. Orbán úrnak szeretnék eh, üzenetet küldeni, valamint a lengyel népnek és a briteknek. Har- folytassák a harcukat, egyre többen leszünk a jövőben. Danke, Chair. Ich werde auf Deutsch sprechen. Köszönöm szépen, elnök úr, németül fog beszélni. Nagyon sok releváns kérdés merült most fel, melyekkel foglalkoznunk kell, és amelyeket választ kell kapjunk, és fontos tesz, hogy az EU pozitívan tudjon tovább fejlődni, nem a válaszok. Nem akarok most ezeket, ezeket újra elmondani. Ám ami nagyon problematikus, és épp olyan fontos, mint a mostani vita, egyfajta szakmai, technikai kérdés. Hogyan tudjuk az állampolgárokat felvilágosítani, hogy mit is jelent a jogállamiság, és miért fontos a demokrácia fenntartása szempontjából. A kollégám helyesen mondta, sem Lengyelországban, sem Magyarországon a, nem pucsal kerültek a kormányok hatalomra, hanem demokratikus választásokat nyertek meg. Hogyan tudjuk ezeket a jogtechnikai fogalmakat valóban megértetni az állampolgárokkal? Tehát a tanács részéről, vagy a tanács részéről van-e valamilyen gondolat ezzel kapcsolatban? Yes, thank you, Chair. Um... Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, mindannyian egyetértünk abban, hogy hatékonyabb intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a jogállamiság és a demokrácia pusztítását megakadályozzuk. Túlságosan alapvetőek ezek az alapjogok, hogy csak a bizottságra bízzuk őket, a tagállamoknak is a saját kompetenciákat fel kell, hogy használják. És például az egyik, a 259-es cikk értelmében az Európai Bíróság elé vihetik az ilyen államközi ügyeket a jogállamiság megsértésetében. Nem tudom ezt miért nem használják, amikor látjuk, hogy bizottsági eljárás sehova nem vezet. És azt is látjuk, hogy van egy koalíciója azon tagállamoknak, amelyek hajlandóak lennének ennél tovább menni. Kérdezem a finn elnökséget, hogy erről volt egyáltalán szó. Most Magyarországról beszélünk, de más országok esetében, például Lengyelország esetében is használható lenne ez a módszer. Kérdezem, hogy a tanács foglalkozott -e ezzel a témával. Yes, thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Három gondolat. Először is, hogyan kezeljük ezt, ezt, ezt hogy diszkriminációs, és az áldozatként való önmagunk áldozatként való beállítását, hogy valakivel szemben diszkrimináció történt a kormányokkal interakcióban ezt hogyan kezelik. A jogállamiság definíció is meglehetősen ködös. Ez is újra és újra felmerül. Jól tudjuk, hogy, hogy van joghatóság, vannak erről döntések. Lehet ezt, meg lehetne határozni ezt sokkal definitív módon is. És utolsó kérdésem, valószínűleg utoljára találkozunk hivatalosan. Milyen tanácsot adnának, tanácsot adnának nekünk, tanulva ezen eljárásbeli tapasztalatokból? Mi a tanulság a jogállamisági mechanizmus megtervezése szempontjából, ezek alapján? Szerintem senki sem marad ki. Nem, Smeka úr, kérem, ha egy percben, kérem ne legyen hosszabb. Problem, thank you very... Köszönöm szépen. Elnök úr, Tupurány nem biztos, miniszterasszony, köszönjük, hogy ennyire elkötelezett a jogállamiság mellett. Csak annyit szeretnék elmondani, parlamenti jelentéstevőként is az új alapjogi demokrácia jogállamisági mechanizmus kérdésében. Nagyon örülök annak, hogy a kollégák beszéltek arról, hogy tényleg független és világos kritériumok alapján valósítsuk meg az értékelést. De természetesen ezt soha nem gondoltuk a hetes cikk eljárása helyébe tenni, amelyeket egyébként most Magyarország és Lengyelország ellen folytatjuk le. Ez a kettő a folyamat egymás mellett párhuzamosan kell, hogy megvalósuljon. Hogyan látja ön a végkövetkeztetések kapcsán a következő éves párbeszéd már az Európai Bizottság értékelés alapján fog megvalósulni? Köszönöm szépen. Mikrofon nélkül beszél az elnök úr, nem tudjuk tolmácsolni. Akkor az lenne a javaslatom, hogy miután maradt még egy kis időnk, 22 óra 30-ig, tehát van még 50 percünk, azt gondolom, hogy 5 percben kellene a két meghívott vendégünknek a kérdésekre választ adnia, vagy reagálnia. Én biztos vagyok benne, hogy az, érték, az érdekeltek nem lesznek elégedettek, de hát ilyen a helyzet. Ez a vita, ez nyílt végű egyelőre. És hát ez a lényege a LIBE szakbizottság kompetenciáin belül ennek a párbeszédnek. Tehát egy 5-7 percben kérem, hogy először a biztosról válaszoljon. Köszönöm szépen. És aztán Tupurájnán asszonynak adjuk meg az volt. Köszönöm szépen. És köszönöm az összes kérdést, elkötelezettséget a jogállamiság mellett, mert hát ezt láthattuk a múltban is, és most is. Úgyhogy megpróbáljuk ezt az egész folyamatot úgy megvalósítani, hogy mind a három intézmény részt tudjon benne venni. Először is nem akarok ismételni elhangzott dolgokat. Folytatnunk kell a hetes cikkeljárást a horvát elnökség alatt is, és természetesen nagyon jó együttműködésre van szükség a tanács és a parlament között. Oda kell figyelnünk az utolsó fejleményekre, hiszen a tanács ülésein sok minden kiderült, például az igazságszolgáltatásban bizonyos bírák ellenes fellépés kapcsán, és hát vannak itt ugye új jogszabályok is, amelyek az igazságszolgáltatás függetlenségét támadják. Vannak itt más eszközök is a mi eszköztárunkban, és hát a korábbi biztos és a mostani biztosok is kötelezettségszegési eljárásokat fogunk kezdeményezni, például a felsőoktatási törvény kapcsán, ezt meg is tettük Magyarországgal szemben, de Lengyelországgal szemben is fellépünk ilyen értelemben. És természetesen egyértelmű, hogy új ciklusra van szükség, hiszen új mechanizmust akarunk létrehozni, ami diszkrimináció csökkentése érdekében, hogy a tagállamokkal tudjunk eszmét cserélni. Ez egy új mechanizmus lesz, és a, ennek semmi köze a jelenlegi hetes cikk eljáráshoz. Tehát itt egy új eszközről van szó az eszköztárunkban, és végül, de nem utolsó sorban, hát igen. Néha nagyon fontos a finanszírozás is, úgyhogy én remélem, hogy a kondicionalitás az MFF-en belül esetleg a következő évek során eszköz lehet a kezünkben, tehát a konkrét vagy szisztematikus jogállamiságot sértő intézkedések kapcsán egy eszköz lehet a kezünkben. Úgyhogy folytatjuk a munkát a hetes cikkeljárásban is, és más eszközöket is fel fogunk használni. Köszönjük szépen a nyilatkozatot, hogy ilyen röviden nyilatkozott. Tuburájnen asszony, az önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselő, köszönöm a nagyon helyén való és erős hozzászólásaikat. Nem tudok mindegyikre reflektálni, mert oly sok minden hangzott el, de lejegyeztem minden egyes hozzászólást, és fog, vissza fogok térni rájuk. De hagyd kezdjem azzal, hogy az a Delba Scorfield asszony, jelentős tevő asszony hozzászólásából, az Európai Parlament szerepéről a hetes cikkbeli meghallgatások során a tanácsban. Igen, az előkészítők során, a modalitások megvitatása során megvitatásra került a tanács meghallgatások kapcsán. Ezek a modalitások a tanácssal Tanács ritkásságával és jogi szolgáltával együtt működve íródtak meg. A hetes cikk a, a parlamentnek csak azt a jogot adja, hogy javasoljon ilyet, és hozzájáruljon a tanács döntéséhez. A hetes cikk tehát nem ad formális szerepet a meghallgatásra az Európai Parlamentnek. Sajnálatosan módon így áll a helyzet. Én szerintem személyesen úgy gondolom, az Európai Parlamentől egy, együttműködés nagyon fontos, és a tanács kell, hogy tájékozódjon a, a parlament véleményéről, annál is inkább, mert önök éltek a kezdeményezéssel az egészben. Tehát lejegyeztem az elnökség részéről, számomra ez nagyon fontos kérdés, hogy fontosan kapcsolatot tartsunk önökkel. Utolt egy nagyon sajnálatos Twitter üzenet eseményre a legutóbbi külügyminiszterek tanácsa meghallgatás során. Egy nagyon sajnálatos esemény volt, ezt kell mondanom. Azonnal írásos magyarázatot kértem a magyar delegációtól e viselkedésük miatt. Kaptam egy magyarázatot, egy levelet a magyar kormánytól, sajnálatos módon azonban ez teljesen mellé ment, abszolút nem volt elégséges ez a válasz a magyar kormány részéről, sőt, nagyon kérdéses vádaskodásokkal élt a tanács által folytatott eljárásokat illetően ezért a Koreperhez fordultam, az állandó képviselők tanácsához, hogy vitassák meg a helyzetet. Azt hiszem ma volt, ma reggel történt, ez meg volt az ülés a Koreperben, és foglalkoztak ezzel, és rend, de mindenképpen foglalkoznunk kell a magyar kormány által e levélben, nekem írott levélben megfogalmazott vádaskodásokkal. De más pályákon is folyik ennek a dolognak a vizsgálata, mert ez a senkivel sem tisztességes ez a tweet üzenet kiszivárogtatása. Többen beszéltek a mechanizmusokról és eszközökről, amelyek a jogállamiság terepén rendelkezésre állnak. Mi az elnökség részéről megtettünk mindent, amit lehet, három útvonalon haladva. Először is a hetesszik meghallgatásait elindítva Magyarország tárgyában. Ez kötelességünk volt, azt hiszem. Azt tettük, amit vártak tőlünk. Nem volt könnyű, meg kell mondanom, a feladat. Volt visszajelzés, ami nem volt éppen kellemes, Ám az önök kezdeményezésre, javaslatára reagálva úgy éreztük, el kell kezdjük ezt a munkát. Aztán Lengyelországgal kapcsolatban is folytattuk az, a, az eljárást, a tényfeltárással, és ezzel fogjuk folytatni mindjárt ezt az ülést is. A második útvonal az a, a jogállamisági párbeszéd. Elnökségi konklúziókat, következéseket adtunk ki, és nagyon sokat várok az új bizottság, és személyesen Didier Reinders munkájától. Ez az éves jelentés és a tagállamok közötti értékelés nagyon fontos eleme lesz, alapja lesz ennek a párbeszédnek. Kérdésre válaszolva, tehát azt mondom, remélem a következő párbeszéd a német elnökség égisze alatt ezen eljárás tanács eh, következőben levő eljárás szerint folyik majd. Elnök úr, és a harmadik dolog pedig az új MFF feltételekhez kötése az új, az MFF tárgyalási eszközcsoportban van utalás a jogállamiságra. Tehát a több éves pénzügyi terv összefüggésében, hogyha a jogállamiság sérül egy országban, és ez, és ez a közös költségvetést fenyegeti, akkor ez a költségvetés befagyasztható. Ez úgy eszköz az eszköztárunkban, amely preventív jellegű. Többen utaltak arra, hogy ez egyfajta elrettentő hatás is kéne érvényesüljön, hogy a jövőben ne, le, ne lehessen csak úgy megsérteni a jogállamiságot. Szerintem ez a költségvetési kondicionalitás éppen ilyen eszköz. Hogy reflektálják röviden egy nyilatkozatra, Visznyevszka asszony szájából hangzott el, igen, a magyar kormány és a lengyel kormány, persze, demokratikusan megválasztott kormányok. Demokratikus kormányok. De, ha egy demokratikusan megválasztott kormány az EU tagállamában is a szabályok szerint kell játszom, mint mindannyian. Ezt hangsúlyozzuk. Ha a jogállamiságról beszélünk az Európai Unióban, akkor nem arról van szó, hogy egy kormány hogyan viselkedik, vagy milyen politikai véleményt, vagy morált val, vagy milyen értékekhez köti magát, hanem a jogi tényekhez ragaszkodunk, amelyek ott vannak a szerződésekben. A kettes cikk kimondja, hogy a jogállamiság az Európai Unió alapköve. Ezért vagyunk olyan fáradhatatlanok, és ezért követjük ezt a folyamatot. Van egy finn szó, sziszu. Sziszu azt jelenti, hogy keményen helytállunk, ne adjuk fel, nem adjuk fel. Folytassa a horvát elnökség és minden soros elnökség ezt a munkát, amelyet elkezdtünk, ez a mi örökségünk. Thank you. Thank you. So good. Köszönöm szépen. Nagyon jó volt látni önt. Nagyon sok sziszut kívánunk önnek, nagyon sok energiát mutatott ezen a mai estén, és most szünet nélkül folytatjuk a következő napi rendi ponttal. Továbbra is a hetedik cikk első bekezdése szerinti eljárás, azonban most Lengyelország ügyében. Az Európai Parlament szorosan nyomon követte a fejleményeket Lengyelországban a jogállamiság tekintetében, és sor, egy sor állásfoglalást fogadtunk el, különösen utalnék a 2018 márciusira, még a, akkor, amikor beindult a hetes cikk szerinti eljárás, amit a bizottság kezdeményezett az Európai Parlament teljes támogatásával. Ebben az esetben önök illetve hát a bizottság vállalta a vezető szerepet, Magyarország esetében mi kértük az eljárás beindítását. A lengyel szem képviselőivel, újságírókkal egyeztettünk a misszión, amit a Libes szakbizottság tavaly novemberben szervezett, szintén néhány algályos terület feltárása érdekében. Itt is az igazságügyi rendszer ben történő változások, a gyűlöletbeszéd, az LMBTI közösség ellen volt a fő témák, voltak a fő témák, a múlt plenárison is foglalkoztunk ezzel. A fegyelmi eljárás a bírák ellen, akik bírálják az igazságügyi reformot rendkívül aggasztó. A két vendégünk remélem, Tupurainen miniszter asszony és Reiners biztos úr is kérem, hogy mondják el a véleményüket ezzel az ügyel kapcsolatban. Én nem voltam jelentéstevő a e témában, úgyhogy csak arra tudom bátorítani önöket, hogy a késői órán a lehető leghatékonyabbak próbáljunk meg lenni. Kérem ismét miniszterasszonyt, hogy nagyjából 5-7 percben vezesse fel a témát. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, kedves barátaim! A második téma, amiről beszámolást kértek tőlem, az a jogállamiság helyzete Lengyelországban, szintén a hetes cikk első bekezdésének értelmében. Először is emlékeztetni szeretnék arra, hogy két nagyon fontos kérdésben ez az eljárás különbözik a Magyarország ellen folytatott eljárásról. Az egyik az Európai Bizottság kezdeményezte. A hivatalos hetes cikk szerinti eljárás kezdeményezése előtt Lengyelország felé a jogállamisági kereten belül fordult a bizottság. A második különbség a Lengyelország elleni eljárás bizonyos szempontból szűkebb. A Magyarország elleni eljárás 12 különböző témát fed le, a Lengyelország kapcsolatos eljárás pedig kifejezetten az igazságügy témájára összpontosít. Amikor július elején megkezdtük a finn elnökséget, akkor a hetes cikk szerinti Lengyelország elni eljárás már javában folyt. Az osztrák elnökség alatt három meghallgatás lement például. A finn elnökség alatt a jelen Lengyelországgal kapcsolatos eljárás júliusban, szeptemberben és decemberben is sorra került a tanácsüléseken, a legfrissebb európai bírósági döntések alapján ismét megvizsgáltuk a hetedik cikk szerinti eljárást. Nagyon sok ellentmondásos kérdésre fényderítettek ezek az európai bírósági határozatok. A minisztereket, minisztereknek a bizottság beszámolt ezekről a határozatokról, illetve más a lengyelországi igazság kapcsolatos fejleményekről is. Természetesen lehetősége volt a lendél kormánynak az információadásra és az elhangzottak kommentálására. Véleményem szerint hasznos eszmecserékre került sor, ami lehetővé tette, hogy alaposabban átlássuk a lengyelországi helyzetet. Ennyi az én részemről, és most uh, Reinders biztos úrnak adom át a szót, hogy az eljárás lényegi részéről beszéljen parancsoljon. Köszönöm szépen. Kicsit hosszabban fogok beszélni. Most Lengyelországról van szó. Még egyszer köszönöm szépen, hogy meghívtak, és hogy a lengyelországi helyzetről beszámolhatok. Ez egy fontos lehetőség arra vonatkozólag, hogy a december 10-i általános ügyek tanácsán megtárgyaltakat ismertessem. Az Európai Bíróság november 5-én egy ítéletet adott ki a Lengyelországgal kapcsolatos kötelezettségszegési eljárás kapcsán az általános bírák nyugdíjazási korának kérdésében, és azt mondta ki a bíróság, hogy azzal, hogy csökkentették a nyugdíjazási kort, és az új nyugdíjazási időszak utáni munkaképesség korát meghosszabbították, ez ellentétes a meglévő jogszabályokkal. Ez egy fontos bírósági ítélet december, november 19-én egy előzetes joga, jogértelmezést is kiadott a bíróság, a legfelsőbb bíróság fegyelmi bizottságának kérdésében. Nos, itt tulajdonképpen arról történt döntés, hogy az új fegyelmi bizottság figyelembe kell vegye az újonnan uh, kialakított uh, szempontokat. Ennek a fegyelmi bizottságnak a, a tagjainak a kinevezésével kapcsolatban fontos szerep jutott az új nemzeti bíróságok tanácsának, és tulajdonképpen ez a parlamenthez köthető a jog, tehát gyakorlatilag ezen belül gyakorolja a legfelsőbb bíróság is a hatáskörét. Figyelembe kellett venni azt is, hogy milyen függetlenséget kap ez a testület. A lengyel legfelsőbb bíróság december 5-én fogalmazta meg ítéletét, és abban azt mondja ki, hogy a bíróságok független működésének megfelelő a szabályoknak nem felel meg a jelenlegi eljárás. Tehát tulajdonképpen a legfelsőbb bíróság nem független ne haragudjon, Reinders úr, azt mondják a tolmácsok, hogy ön nagyon gyorsan beszél. Jó, megpróbálok. We're sorry to hear that. And so, the Supreme Court... a legfelsőbb bíróság ebben az ítéletben kimondta azt, hogy az európai jog értelmezése az Európai Bíróság november 19-i ítéletében gyakorlatilag minden lengyel bíróságra érvényes. Néhány reakciót is meghallgattak a lengyel felsőbb hatóságoktól, akik kritikával illették ezt az ítéletet. Ez tulajdonképpen azt jelentette számukra, hogy minden hatóság figyelembe kell vegye, és tiszteletben kell tartsa a legfelsőbb bíróság döntését. Ez még inkább így van, akkor, amikor az Európai Bíróságtól érkezik egy előzetes jogértelmezés. Ahogyan azt az Európai Bíróság a joggyakorlata során is megállapította, az Európai Uniós jog felsőbb alkalmazása mindenképpen meg kell valósuljon a nemzeti joggal szemben. Tehát tulajdonképpen most a lengyel hatóságokon a sor, hogy bebizonyítsák, hogy az európai jognak meg kívánnak felelni. Ami a november 19-i ítéletet illeti, egy jogértelmezés, egy előzetes jogértelmezésről volt szó, egy fegyelmi kamara eljárás kapcsán, amelyet a az igazságügyminiszter valósított meg. Itt az történt, hogy a bíróság úgy döntött, hogy felfüggeszti ezt a szemét. Ugyanakkor egy olyan bíróról van szó, aki részese a legfelsőbb bírói tanácsnak. A december harmadikai nyilatkozat alapján kritikát fogalmaztak meg azokkal a bírákkal szemben, akik más bírákkal szemben kritikusak, és ugyanakkor a kormány kimondta, hogy folytatja az igazságügyi reformot. December 4-én a fegyelmi kamara ö, tagja az egyik legnagyobb bírói szervezet, a Justícia elnöke ellen indított fegyelmi eljárást azért, amiért ő kritikával illette a legfelsőbb bíróságot. Ez pedig szembe megy a legfelsőbb bíróság ítéletével. Ez egy nagyon súlyos jogsértés a jogállamiság szempontjából. Ezen kívül ráadásul december 12-én a lengyel kormány egy új jogszabály javaslatot fogalmazott meg, amely új bűncselekményeket határoz meg a bírók fegyelmi eljárásaival szemben, és ráadásul egy új legfelsőbb bírósági elnököt is kinevezett, a jelenleginek ugyanis áprilisban fog lejárni a mandátuma. Itt meg kell vizsgálni azt, hogy ez az Európai Uniós jogszabályoknak megfelele a bíróságok függetlenségének kérdésében. A fegyelmi ügyek kapcsán az Európai Bizottság úgy döntött október 10-én, hogy Lengyelországgal kapcsolatban egy kötelezettségszegési eljárást indít, és ezzel a bírósághoz fordult, az Európai Bírósághoz, az új fegyelmi eljárás ugyanis nem tartalmazza azokat a garanciákat, amelyek a politikai döntésektől függetlenné teszik a bírók munkáját. Ezért közben ne felejtsük el, hogy több fegyelmi eljárás is indult a bírók ellen, és vannak olyan állítások, hogy változnak politikai megrendelésekre, változtatják a, a bíróságok összetételét. Például december másodikán kimondta a bíróság azt, hogy a jelenlegi helyzetben az alkotmánybíróság nem képes a lengyel jogállamiságot megfelelően védeni. A bizottság tudja azt is, hogy a köztársasági elnök és a miniszterelnök is többször utaltak arra, hogy folytatják ezt a reformot. A bizottság természetesen minden erre vonatkozó fejleményt igen közelről fog monitorozni. És végül nagyon sajnálatos az is, hogy az utóbbi hónapok fejleményei alapján kiderült az, hogy a helyzet egyre rosszabb Lengyelországban. A bizottság tehát továbbra is nagyon közelről fogja nyomon követni a helyzetet, és nagyon reméljük azt, hogy a lengyel hatóságokkal meg tudjuk oldani ezeket a problémákat, és természetesen én nagyon elkötelezett vagyok azzal kapcsolatban, hogy a Libe szakbizottságot és az Európai Parlamentet megfelelő időben tájékoztassuk. Nagyon fontos az, hogy a konkrét ügyről is sok-sok részettel tudjunk szolgálni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, rendez biztos úr, köszönjük, köszönjük. A Világos, nyílt, nyilatkozatát a kérdéssel kapcsolatban, amely aggályt okoz. A következőképpen fogunk haladni. Először a jelentéstevők kapnak szót, aki én vagyok éppen, aki elnöke vagyok a bizottságnak, és ezt az árnyék előadók. És megint csak van egy lista, hosszú hozzászóló lista, valószínűleg túllépünk az időnkön, az már látszik, de hát próbáljunk a lehető leggyorsabban megszervezni. Természetesen nagyot tartjuk Lengyelországot, az Európai Unió nagyszerű tagállama, az egyik legnagyobb lakosságszámú tagállam az EU-ban. Hát komoly aggályt okoz az, hogy foglalkoznunk a jogállásság helyzetével Lengyelországban elsősorban. A politikai beavatkozást a Lengyel Alkotmánybíróság működésében már 2015-ben is felmerült ez. Aztán az Európa, nem csak az Európai Parlament, hanem a Velencei Bizottság is több alkalommal, és több más nemzetközi szervezet is emberi jogi kérdésekkel foglalkozó szervezet felhívta a figyelmet, hogy a korai nyugdíjasztatása a legfelsőbb bírósági bíráknak, amelyet csak az Európai Bíróság döntése után állítottak le, aztán az új bírósági tanács összetétele és működése, melyet a kormány hűségéhez igazítanak, aztán az igazságügyminiszter beavatkozása az ügyészség működésében, és ügyészségi hivatalok működésében, és a fegyelmi kamara működése, létrehozás és működése, amely a lengyel alkotmánybíróságtól függetlenül kormány döntéssel nevez ki bírákat, illetve a fegyelmi járások azon bírák ellen, akik bírálták a reformot, szintén agára adtak okot. Jól tudjuk, hogy az Európai Bíróság hozott egy előzetes ítéletet az új ö, fegyelmi kamara, illetve az, a bíróságok nemzeti tanácsának összetétele tárgyában az Európai Bíróság, a lengyel legfőbb felsőbb bíróságnak átadott egy nyilatkozatot, hogy vajon ezek a testületek megfelelnek-e vagy sem a bíróságok függetlensége elvének, amelyet az Európai Alapjogi Karta rögzít. Ennek 47-es cikke. Két héttel ezelőtt a lengyel bíróságok reagáltak erre az Európai Bírósági döntésre, mi szerint a, a nem elég függetlenséget biztosít a Nemzeti Bírósági Tanács, sem a jogalkotói, sem a végrehajtói áktól és a fegyelmi kamara nem felel meg az alapjogok 47. cikke elveinek. Három kérdés van tehát az asztalon, amelyet feleketjünk a bizottságnak, amely erre tulajdonképpen kitért Reinders úr a merész nyilatkozatában. Először is mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy ellene lépjen ezeknek az aggályok, agasztó intézkedéseknek, amelyek az európai jog primátusát is értik, és azokat az értékeket, amelyek az Európai Unió épül, másodszorban. Hallottuk, és értesültünk arról, hogy lengyel és nemzetközi jogászok és nemzetközi szervezetek egy levelet írtak alá, amelyet az Európai Bizottságnak címeztek ezen a héten, amelyben azt kérik, hogy az Európai Bizottság egy Európai Bíróság ügyet indítson, hogy megelőzzük a további lengyel kormányzati támadásokat a lengyel bírák ellen és a fegyelmi eljárásokat, valamint a fegyelmi kamara működését. Tehát várjuk az Európai Bizottság reakcióját erre a levélre, és végül mi lesz, milyen várható intézkedések születnek majd azon problémákat illetően, amelyek a lengyelországi jogállamiság helyzetét illetik, különösen a hetes cikk egyes bekezdésének rendőrzett eljárás elindítását. Most az árnyék előadók következnek egymás után, és aztán a többi képviselő, de kérem mindenki tartsa az időt, másfél percet az árnyék előadóknak, meg a koordinátoroknak, és maximum egy perc a képviselőknek. Metszóla asszony parancsoljon először önkapom ez Nem lesz könnyű, mert mind a kettő én vagyok. Tehát láttuk, hogy a lengyel jogállamiságot egy új fegyelmi rendszer vezetése sérti, amely sérti, alása a hatalmi megosztását, és az Európai Parlament kifejezte aggájait a bíróságok reformjával kapcsolatban, amelyek végső soron a kormány ellenőrzését szeretnék konszolidálni, gyengítve azokat az intézményeket, amelyek éppen azért jöttek létre, hogy ellenőrizzék a kormányt. A parlament egy évvel ezelőtt figyelmezteti Lengyelországot, a lengyel kormány részéről nem láttunk semmiféle reakciót, szándékát erre, az a fegyelmi keret, amelyet bevezettek, megköti a bírák kezét, és bünteti azokat a bírókat, akik bármilyen módon bírálják, kritizálják a kormányt, hatalmának növekedését a bíróságok felett, olyan helyzethez vetett, hogy a bírák fegyelmi vizsgálatok alanyai lehetnek, büntetéseket róhatnak királyok azért a bírói működésük során, például azért is, hogy az EU bíróságától jogi ellenőrzést kérnek. Mindez azon fékek és ellensők rendszerét ássák alá, amelyek a demokrácia alapjai, és amelyek a bíróságok működését politikai befolyás nélkül kéne, hogy lehetővé tegyék. A jogszabály, a, amit, amelyet most éreztettek be, továbbra is erősíti ezt az elfogadhatatlan gyakorlatot Lengyelországban, ezért üdvözöljük biztos úr ezt a vállalását, hogy továbbra is vizsgálják az ügyet, és ahogy az előző ülésen is elmondtuk, az alapjogokat és a jogállamiságot mindenhol tiszteletben kell tartani. Rinyútól, meg a képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr, hogy felvázolta a helyzetet. És jogos, hogy ön és a bizottság aggasztónak látja az elmúlt hónapok fejleményeit, azt mondanám, hogy napról napra romlik a helyzet. Az Európai Parlamentben múlt héten négy bíró és ügyész hihetetlen történeteket mesélt el arról, hogy hogyan üldözik őket, a családjukat, hogyan zaklatják. Az igazságügy miniszter által szervezett kampányjal próbálják elhallgattatni őket, és mindez egy EU-s tagállamban történik. És ez annak az új törvénynek az egyik következménye, amit ön is említett, ami lehetővé teszi a kormányzópártnak, hogy azok azon bírákat, akik az Európai Bíróság döntését alkalmazni akarják, ki lehet rúgni. Ez az Európai Unió jogi architektúráját alása, és ezzel kapcsolatos a kérdésem az átmeneti intézkedések, amik kapcsolódnak azon kötelezettségszegési eljáráshoz, ami a fegyelmi kamarával már kapcsolatban megindult. Az ezáltal okozott károkat nem szabad, hogy tovább súlyosbítsák. Úgy fogunk járni, mint az illegális fakivágással. Köszönöm. Megpróbálok nagyon rövid lenni, mondja Renke asszony de szeretném, hogyha erre a vitára több időt szánnánk, talán az új elnökséggel és a bizottsággal ezt rendesen meg tudnánk vitatni, az nagyon jó lenne. Hát most látjuk, hogy lassan fél tizenegy van. Ami a helyzetet illeti, az igazság szolgáltatás helyzetét és a hatalmi ágak szétválasztásának kérdését. Az igazságügyi rendszer reformjára csak a hetedik cikk szerinti eljárás, de szerintem ezt ki kéne terjeszteni. Van a parlamentben egy állásfoglalás, ami szerint az alapjogok kérdését is vizsgálnunk kéne alaposabban, és bizonyára hallottak az úgynevezett LMBTI szabad zónákra szóló nyilatkozatokról. Ezek az új fejlemények szerintem nagyon súlyos agályoknak adnak alapot, hogy a kisebbségek, de különösen az LMBTI kisebbség veszélybe kerül, a jogai veszélybe kerülnek, ezt nekünk az Európai Uniónak kötelességünk megvédeni, és szerintem a hetes cikk szerinti eljáráson belül kellene. Rendke asszony, csak azért, hogy nyugodt legyen, megnyugtatatom, hogy ezzel még nem ért véget semmi, az állampolgári jogi és jogállamisági párbeszéddel kapcsolatos ügyekben. Ez csak az idei utolsó fejezet, jövőjében folytatjuk a munkát. Látom, hogy az identitás és demokrácia árnyék nincs itt, úgyhogy tovább lépünk az ECR árnyék előadója Pernicki úr itt van? Igen, parancsoljon. Szeretne hozzászólni? Parancsoljon. Panie przewodniczący. Kedves e, biztos, e, kedves elnök úr, nincsen időnk arra, hogy mindent e, kijavtsunk amiről ön hívá, hívásan szólt. Ön arról beszélt, hogy a parlament jelölte ki a fegyelmi bizottságot, de ez nem így volt, és amikor pedig a bíróság, az Európai Bíróságról beszélünk, itt is fogalmazunk konkrétan és precízen. Az Európai Bíróság azt kérte, hogy a lengyel bíróságok a kinevezési eljárást vizsgálják meg. 146-os cikk alapján nem lehet megkérdőjelezni más bírók jogállását, és ami pedig az alkotmánybíróságot illeti, senkit sem rúgtak ki onnan, csak ez egész egyszerűen lejárt a mandátuma egy személynek. Tehát azért ő nagyon komoly dönté, nagyon komoly vádpontokat fogalmazott meg. Kérem, hogy professzionális módon tegye azt meg, és tartsa magát a valósághoz. Hogyha csak a szlogenekről beszélünk, akkor el kell mondjam azt is, hogy ön csak egy mm, pártnak a véleményét hallgatja meg, és gyakorlatilag azt a az érzést kelteti az emberekbe, hogy ön jobban ismeri Lengyelországot, mint az emberek. Azért ne felejtsük el azt, hogy a lengyel választók még egyszer, másodszor is megválasztották a kormányt, és akarják folytatni ezt is. Később majd koordinátorként is hozzá kívánok szólni. Köszönöm szépen a GUE nevében, esetleg hozzá kíván szólni? Igen, köszönöm. Köszönöm szépen. Ha nyugodtan megvizsgáljuk ezt az egész képletet, és megnézzük, mi történik, akkor megállapítható, hogy a jogállamiság megsértése Lengyelországban olyan mélyrehatolóvá vált, hogy fenta, fenntarthatóan károsítja a társadalmat, annak az alapjait. És hát örülünk annak, hogy az emberek az utcára mentek nagy számban, és szolidaritásan kiálltak. És nem olyan könnyű bizony ezt megtenni ilyen körülmények között. És nagyon nehéz erről beszélni, mert Lengyelország már pár kilométerre lakom a határtól, állampolgár aktivistákkal, polgármesterekkel vagyok kapcsolatban, saját bőrünkön érezzük a nyomás fokozódását ebben az országban, és olyan országról beszélünk, elmézés, hogy így visszanyúlok, hát ami lehetővé tette a német változást annak idén, a rendszerváltást Lengyelország tette lehetővé. És most újra visszacsúszunk oda, ahol voltunk, újra megkérdezzük, mint azokat az értékeket? Hát a hetes cikről kell beszélni. A szerződésszegés eljárásról és a bizottságnak kell reagálni. Teljesen helyesen egyébként, csak támogatom, persze, világos. Ám mindez nem elég. A támogatási pénzek megszorítása. Sok országban megállapítható ez, ám arról van szükség itt, hogy egy nyílt dialógus fordassunk folytassunk ebben az országban, nagyon fontos volna, hogy a közvéleményt elérjük, mert ha nem érjük az embereket Lengyelországban sem, de akár saját hazánkban sem, mert nem értik ezt a bürokratikus működést, ha nem tudjuk az emberek a közvéleményt elérni, akkor nem tudunk előre jutni, és nem tudunk semmit sem változtatni. Ezért kell egy nyílt jogállamisági párbeszéd ebben az országban, felhasználtam az időmet, azt hiszem nagyon fontos gondolat ez. Két koordinátor kér szót, kérem mindenki fogja rövidre mert még van három tag, aki jó szót kért, és még van egy napirendi pontunk, és már most túlírtam az időt. Zipel asszony, kérem egy percben, ha sikerül, csak azt szeretném hangsúlyozni, amit Teri Renke kollégánk mond, mond, beszélt a jogállamiságról szólva, mert igaz, mindig a háromszöget kell látni. A jogállamiság azért van ott, hogy megvédje a demokráciát, és az alapjogot biztosítsa. Mind a három egybe tartozik. Erről nincs kérdés ezért ag, ag, ag, agaszt az, hogy, hogy LMBTI melegmentes zónákról beszélnek. Régebben voltak zsidómentes zónák, aztán voltak csak fehéreknek szóló zónák, most meg LMBTI melegmentes zónákról beszélnek. És nincsen MB, LMBTI ideológia. Ha valaki, férfiként, ha valaki férfi lesz szerelmes, vagy nőbe lesz szerelmes, ez történik az emberrel, nem, nem egy gondolat, nem egy ideológia nem mondom azt, hogy hú, holnap majd esetleg beleszeretek egy nőbe? Nagyszerű gondolat. Hát nem így történik ez, ez nem egy ideológia. És ezt a fajta beszédet, ezt a narratívát be kell fejezni. azt, hogy kérem, legyen egy perc. Köszönöm, elnök úr, próbálok nagyon rövid lenni. Azt gondolom, hogy annak dacára, amit a lengyel kollégánk mondott, látjuk, hogy a lengyel kormány szándékosan folytogatja a demokráciát, megfolytja az igazságszolgáltatást és minden olyan kritikai hangot, ami ellenük szól. Úgyhogy kérem, ezt ne tagadják. És határozott reakcióra van szükségem. Remélem, hogy több dolgot az új bizottság máshol fog tenni. Az egyik, gyorsabban lép, hiszen nagyon fontos a gyors felépés, mert visszafordíthatatlanak a változások. A második, a kettes cikk, ahogy Enke asszony is mondta, csak akkor mutathatjuk meg azt, hogy a jogsértés, a kettes cikk jogsértése rendszer szintű. Aztán vizsgálják a korrupciót is. Mindig beszélünk az értékekről, a jogállamiságról, de ezek a kormányok igazából csak megpróbálják elfedni azt a tényt, hogy velejékig romlottak és korruptak, és EU-s alapokat használnak fel politikai támogatás vásárlására is végül. Nem szabad, kihelyezni a fontos vagy nehéz politikai döntéseket az Európai Bírósághoz. Nekünk kell meghozni ezeket a döntéseket. A parlament is megtette ezt, valamilyen tekintetben a bizottság is, és remélem, hogy a, a tanács is meg fogja tenni. It'll be only English. lassan vége a tolmácsolásnak, ezután csak angolul tudjuk folytatni, remélem tudják. Köszönöm, úgy gondolom a bíróság döntése világos volt. A lengyel legfelsőbb bíróság döntése is teljesen világos volt, ám a lengyel, kor, lengyel kormány döntése is sajnos nagyon világos volt, nem, vette figyel, nem vették figyelembe, sem vették a bírósági döntéseket. Ez azt is világosá teszi, hogy meg kell mutassuk, nem lehet büntetlenül ilyet tenni, és azonnal a Európai Bíróság és a legfelsőbb bíróság intézkedéseit be kell vezetni. Rendelsz úr, önt kérdezem, hogy készen állnak-e intézkedéseket hozni a bírósági döntések megfelelően, és hogy, hogy leállítsák a fegyelmi tanács működését, és biztosítsák a bíróságok független működését. Tehát emlékeztetem a, az elnökséget az én kérdésemre, hogy a tagállamoknak milyen kompetenciái vannak arra, hogy a 259 cikk alapján a bíróságra vigyenek ügyeket, miért nem élnek ezzel a lehetőséggel? Wisniewska asszony az ICR részéről. Szanowni Państwo, Polska jest pra, krajem... Köszönöm szépen. Lengyelország demokratikus ország. A jogállamiság érvényesül a hazámban, és szeretném azt is kimondani, a hetes cikk eljárás Lengyelországgal szemben egy eljárási visszaélés amikor megvizsgáljuk a helyzetet más tagállamokban, akkor az a kérdés merül fel bennem, hogy például Máltával szemben miért nem foganatosították a hetes cikkeljárást, akkor, amikor ott meggyilkolják az újságírókat, és vajon Franciaország ellen miért nem vetették ezt be, hiszen Franciaországban a demokratikus tüntetési jogot is megtagadják az emberektől, nagyon sokan súlyosan megsérültek, Sőt, Franciaországban is nagyon hasonló a jogszabály látott napvilágot, mint Lengyelországban. Akkor velük szemben miért nem vetik ezt be? Most, minden, most visszaadom a szót azoknak, akik itt ülnek, hogy még, még egy utolsó kérdést megengedek. Köszönöm szépen. Miután nagyon kevés az időm, ezért lengyelül folytatom. A lengyelországi helyzet bebizonyította azt, hogy a mechanizmusok nem megfelelően működnek, vagyis azt a kérdést kellene feltenni, hogy a nemzeti megoldások az EU-s elvekkel egybeesnek-e, hogyha megnézzük azt, hogy a fake news, a manipuláció és a szociális mérnökösködés, a társadalmi mérnökösködés megvalósulnak-e. Hát nagyon sokszor az a probléma, hogy a jogsz, meglévő jogszabályokat rosszul értelmezik, ezért van szükség olyan mechanizmusokra, amelyek mindenki számára világosak és azonosan működnek mindenki számára. Az embereknek is látniuk kell, hogy mi hová vezet, az embereknek is tudniuk kell, hogy milyen következményekkel kell számolnunk. Sajnos a bizottságon belül ö, uralkodó ö, zűrzavar, azaz ö, populistáknak kedvez. Én lengyel bíró vagyok, illetve jogász vagyok, és nagyon örülnék annak, hogyha nem kellene Lengyelországról beszélnünk itt az Európai Parlamentben, de ki kell mondanunk, hogy egyre rosszabb a jogállamiság helyzete. Önök utaltak arra, és a, az egyetemi tanárok is hangot adtak annak, hogy egyre nagyobb nyomást nevezedik a lengyel bírókra, és ezen kívül pedig további korlátozásokat láthatunk a bírók hatáskörével szemben, tehát ezek a problémák újra és újra a napirendre kerülnek, mert az európai tagállamok úgy gondolják, illetve hogy ezek a hatalmon lévők úgy gondolják, hogy büntetlenül haladhatnak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mit tesz a bizottság és a tanács, ha azt látják, hogy bírák nyilvánvalóan és kinyilvánított módon egy, a, a vádlottakkal értenek egyet, és akkor az utcára vonulnak. Hát, mert nem értik meg a választásokat. A francia jogszabály törvény alapján a tízes cikk ö, megtiltja a bíráknak, hogy részt vegyenek tüntetéseken, politikai tüntetéseken, és nem tehetnek kormányellenes nyilatkozatokat. Nem vehetnek részt politikai tüntetéseken. De ez történt még Lengyelországban éppen lengyel bírák megkérdelezik a lengyel elnök kinevezését. Köszönöm. Elnök úr, hadd kezdjem a legfontosabb kérdéssel. A lengyel bíróság függetlens, bíróságok függetlensége a demokrácia és az alapjogok érvényesülésének alapköve. Egyesek nem osztják ezeket az értékeket. Mindenki meg kell védje azokat a lengyel bírókat, akiket akik ellen gyűlölet kampány folyik a médiában. Minden bíróság kérhet előzetes bírósági döntést. Lehet, hogy nem mindenki érti a bíróság döntését, ám azt végig kell hajtani. A lengyel parlament egy olyan jogszabály tervezetet terjesztett be, amely megakadályozza a bíráknak, hogy ilyen jogvizsgálati előzetes véleményt kérjenek be, és a bírák működését teszi lehetetlenné. Bevezetnek valamilyen köztes intézkedéseket? Garanciákat? Van erre lehetőség? Van a bíróságok esetében a fegyelmi kamara működésével kapcsolatban megnézik, hogy hogy működik. Jönnek el Lengyelországban, nézzék meg, hogy történnek, mi történik ott. Legyenek fegyelmezettebbek, mindenkinek egy perce van, most 30 másodperc kapcsolok, mert különben nem van még Máltával kapcsolatban egy napirendi pontunk. 30 másodpercet adok. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, tudják azt, hogy Lengyelországban 750 bíró került kinevezésre, még, a, még annak idején a totalitárius rendszerben nevezték ki őket. Németországban a régi rendszerből minden olyan bírát eltávolítottak, akit az előző rezsimben neveztek ki. És az egyik lengyel bíróságon a lengyel bíróság elnökét több évvel ezelőtt vád alá helyezték szervezett bűnöz, bűnözőkkel való kapcsolatás miatt. És 105, egy, hogy egy 150 éves eh, ember nevén, eh, éves ember nevén jegyeztek be komoly ingatlanokat a, a földnyilvántartásba azt tehet, amit a bíró, amit, a bíró, amit akar, ez az a pártatlanság, amit kérnek? each, no more than that. Being it obvious that... Maximum három percben, és utána Máltáról csak angolul beszélünk. Elnök úr, nagyon rövid leszek, hadd válaszoljanak Strik asszony kérdésére, amit elismételt, köszönöm a türelmét. A 259-es cikke értelmében való fellépés egy olyan eszköz, amiről a tagállamok egyenként dönthetnek. Az elnökség ebbe nem folyhat bele, a tagállamok döntenek erről, de teljes mértékben egyet értek Szipel asszonya, hogy egyé betartoznak, összetartozik az alapjogok kérdése, az igazságszolgáltatás és a jogállamiság kérdése. Reinders úrnak biztosként nagyon sok kitartást kívánok a folytatandó munkához. Köszönöm szépen az elkötelezettségét, egy nagyon fontos vita iránt. Köszönöm szépen, Tupulainen asszony, köszönjük szépen. Biztos úr, önnél a szó. Rövidre fogom. Szeretném megerősíteni azokat az átmeneti intézkedéseket, amelyeket az Európai Bizottság kért a legutóbbi ö, jogszabálysértési eljárásban, akkor azt nem vezették be, de ez nem ok arra, hogy ne kérjük újra ezen időközi intézkedések bevezetését, különösen látva a helyzet romlását. Olvastam a bizottság elnökének nyílt levelét, amely elemzi a helyzetet. Nyitva állunk, tehát a szükség lesz az intézkedésekre. Meg említem, megismétlem azt is, hogy a hetes cikkes eljárásnak mi a hatája. Nos, az eljárás elnyitása 7 pontban indult az Európai Bizottság részéről, ez mind a bíróságokkal függ össze. Persze meg lehet vitatni más kérdéseket is ezen túl, egy másik eljárásban. És elindítottunk jogszabálysértési eljárásokat, és más eljárásokat is elindíthatunk, mérlegeljük ezeket, és ahogy korábban elmondtam, az Európai Bizottságban elkezdődött a belső eszmecseré, az egy új mechanizmus bevezetéséről, egy éves jelentés bevezetéséről, de ez nem ok arra, hogy más eljárásokat megállítsunk közben. A hetes cikket is folytatva, és a mechanizmus ettől függően beindulhat, ettől függetlenül is. Köszönöm szépen, rendez biztos úr, hogy ilyen rövidre fogta, és megragadom az alkalmat, hogy minden gyűknak boldog karácsonyt kívánjak, és minden jót. Ezen az Európai parlament új ciklusának indításával. Van meg azonban még egy napirendi pontunk, ez pedig Málta. Egy nagyon rövid idő. Christmas. See you in the plenary. See you, in the See you all tomorrow in the plenary. Commissioner, if you want to stay, if you want to stay, well, if you more than welcome, more than welcome. But let's see, let's see. We've got, we've got